Colleagues, I'm going to start this afternoon session, even though... Kedves kollégák! There is a, shall we say, a great number of empty seats. Egy sor üres szék van itt az üléssorokban. Talán a frakciók közül nem egy úgy döntött, hogy a diplomáciai eszközével él, de bármint is legyen a dolog, legalábbis Leichtfried kollega jöjjön be, mert legalább akkor egy szocialista üljön már a szocialisták pacsorában, velem együtt tudja ki ez alelnök vagyok. Tényleg, hol vannak a szocialisták? Kérem én, kérdem én. Nos, mielőtt, mielőtt George régi barátunkat bemutatnám, jelezném, hogy Gerard milyen ő itt a jobb oldalon ül, és ő bizony nyugdíjba megy. Októberben Gerald a szakbizottság ismert alka, arca volt, és a régi RET szakbizottságban is dolgozott, mint egy onnan örököltük őt meg. 1999 óta, hát ez nem tegnap volt, kérem, azóta itt van a körünkben, azt mondhatjuk, hogy régi motoros. Ahogy ezt angolul mondani szoktuk, régi motoros. Ő a légi közlekedés specialistája, de a kabitással, a szárazföldi, illetve közúti kabitással foglalkozott, meghallgatásokat szervezett, delegációs utakat szervezett, tehát a titkárság minden munkáját elvégezte, és bármikor megkértük valami munkára, mindig kitűnően végezte el ezt a munkát, diszkrét is volt egyben, ért, hatalmas értékű tanácsokat tudott adni, és A, angolul azt szoktuk mondani, hogy kitűnő volt abban, hogy elhallja, amit mondani akar, tehát elhallja, amit mondani akar, sőt elértse, amit mondani akar az elnök. Hogyha az elnök kicsúszott a előre, előre haladott, elhatározott mondandójából, akkor kiigazította. Egy szóval, akkor, amikor pedig arról volt szó, hogy egyszer mindenkorra megörökítsük egy olajfestményben, a válasz az volt, hogy az Európai Parlamentben nem készítünk olajfestményeket. Szóval nagyszerű kontinuitást jelentett a szakbizottságunkban. Ő adta az új szakértőknek a tanácsokat, kvázi ő volt a mentora a titko, titkárság új munkatársainak, hiányozni fog nekünk. Az egyik csodálatos képességem abban állt, hogy ghostwriter volt több szakbizottság elnökeinek. Paulo és én is csodálatos cikkeket írtunk, amiről nem is tudtunk semmit, hogy egyszerűen csak megszaladt a tólunk, tolmenésünk lett Jeremy segítségével, egy szóval Jeremy egy ilyen szellemi író volt, hogyha a Ghostwriter-t ilyenképpen fordíthatjuk angolra. Egy szóval nyugdíjba megy ez a nagyszerű ember, és meg szeretném köszönni neked, mi, neki minnyájunk nevében ezt a fantasztikus munkát, amelyet értünk végzett, és nem csak az én nevemben, hanem még egyszer mondom a szakbizottság tagjainak és előző munkatársainak nevében is. Minden jót kívánunk neked, jó egészséget kívánunk, Jarrett. És persze örömmel látnánk újra, hogyha egyszer valami hallatlan késztetést éreznél arra, hogy visszatérjél a szakbizottsághoz, mondjuk a 38. vasúti csomag napirendre kerülése során. Köszönjük szépen tehát, hogy itt voltál, és minden jót kívánunk nyugdíjas éveidre. Okay, another quick announcement. Rövid bejelentéssel tartozom. November 10-én csütörtökön tartunk ülést 9-től 11.30-ig, mégpedig azért, mert um, környezeti napunk lesz, ahol a környezetvédelmi ügynökség uh, új jelentését mutatja meg a közlekedés nyomon követése, ennek kihatása a környezetre, és egyébként pedig Hedigárd biztossal is találkozni fogunk, úgyhogy mindenki békésen készült, persze tudván, hogy az ETS-t meg a tengerhajózási kérdéseket minden bizonyal fel fogják vetni, tehát november 10 9-től 11.30-ig. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy újra régi kollégánkat, Georg Jazembovskit mutathatjuk be, aki FAB koordinátorunk volt, egyrészt a Functional earth Base Block koordinátor, a másrészt pedig a Fabulous, a csodálatos koordinátor volt, de most már mégiscsak um, a funkcionális légtér blokkokkal foglalkozó kérdésekre koncentrálunk, nem arra, hogy fabulous vagy nem, tehát Georg, megadom először neked az ott, majd Peter griffiths beszélgetünk. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, kedves európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. És harmadik jelentésemet bemutatom, remélem, hogy mindenki megkapta ezt a jelentést, a GD Move, a közlekedési főigazgatóság jól elkészítette ezt a jelentést. Mint hogy Péter és én meg kell, hogy osszuk az időnket, ezért rövidre foghatom magamat, és a rendelkezésemre álló kevés időt inkább arra használnám föl, hogy a jelentésem alapján kérdéseiket megválaszoljam. Nos, a funkcionális légtérblokkokkal foglalkozó előrelépés, előrehaladás nagyon nagy csalódást okoz. Miért? Azért, mert kilenc ilyen fabot, mondjuk most már így ezen túl a funkcionális légterblokkokat, kilenc fabot akarunk létrehozni, és uh, itt az alulról fölülre építkezik ez a, ezek a tömbök, és kilencből ötnél még az állam megállapodások, államok közötti megállapodás nem jut létre. A Dunai, a Balti és a Blumed Fabnál még az államközi szerződés sem értek alá. És ne felejtsék, miután aláírják az államközi szerződést, utána még a nemzeti felügyelő hatóságok közötti együttműködésre is szükség van, valamint a légirányítók közötti együttműködésre is szükség van. Hát nagy levegőt veszek, hogyha 2014-re ezt be akarjuk fejezni, akkor is erről döntöttek a közlekedési miniszterek. Múlt decemberben fel kell gyorsítani a munkát, és idén év végéig az állami szerződéseket meg kell, alá kell írni. Öt hiányzik még mindig, és ugye a kollégák azt mondták, hogy miért végéig kell ezt megkötni? Hát azért, mert ezt ígérték. Tehát Lássuk, hogy betartják-e. Szóval csalódottak vagyunk. Négy fabot aláírtak, illetve négy fabról az államszerződést aláírtak, az ír-brit és a dán-svéd fab már jól működik, és ők adják a best practice, a legjobb gyakorlatok példáját, például a dán-svéd fab, amely létrehozta a NUAC um, részvénytársaságot, és ez két nemzeti légirányító szolgáltatott kapcsolt össze a NUAK keretén belül, és így hatékonyan tudnak együtt dolgozni az új FAB-ban. Kitűnő példája ez a legjobb gyakorlatnak, Írország és Nagy-Britannia, illetve Dénország, Dáni és Védország kitűnően működnek együtt. A közép-európai fabot idén májusban aláírták, de itt még mindig azon dolgoznak a szervezők, hogy hogyan szervezzék meg az együttműködésüket a felek között. A legproblematikusabb a Europe Central, vagy a FABEC rövidítésű FAB. Ez a kulcs jelentőségű FAB, mert az Európai, légi, az Európai Unió légi területének 55%-át fedi le. Múlt év decemberében sikerült aláírni a szerződést, és a FAVEC egy sor uh, találkozót tartott, a FABEK, és um, mindenki még visszavonul a saját nemzeti erényi, eredményeit, területét, és persze nyereségét próbálja védeni és minthogyha elvesztették volna a szemük elől azt a jövőképet, hogy együtt, válvetve a fabban munkálkodjanak közösen. Tehát itt még látni kellene, hogy ezek a döntéshozók megértsék, hogy mit is szolgál egy fab. Kemény szavakat használtam annak érdekében, hogy leírjam, ami itt történt, de hát objektív, hűvös megfigyelője vagyok az eseményeknek, és én csak beszámolok önöknek. Elsősorban mire van szükség? Nos, arra, hogy a tagállamok elkötelezette munkálkodjanak. A tagállamok ragaszkodtak az alulról felépít, felfelé építkező a bottom-up megközelítés mellett, hát ilyen módon akkor az ő feladatuk, hogy a három szinten megszervezzék a fabokat és nem csak az államszerződést kell aláírniuk, hiszen persze ugye itt a nemzeti szuverenitásról van szó, és a nemzeti szuverenitás csak nemzeti, nemzetközi szerződésekkel lehet korlátozni, de az államszerződés után a következő lépéseket is meg kell tenni ahhoz, hogy hatékonyan működhessenek a fabok. Ne felejtsék, nem formális okoknál fogva akarjuk a fabokat működtetni, nem a légibiztonság, a hatékonyság és a légi irányítás környezeti kihatásának csökkentése érdekében dolgozunk azon, hogy a fabok működjenek, mind a 27 tagállam számára ez hasznot húz, mind a harmadik államok számára. Tehát nagyon jó volna, hogyha a fab hogyha a TRAN szakbizottság képviselői a tanácssal felvenni a kapcsolatot. Tudom, hogy júliusban a leköszönő magyar és a, a munkájára készülődő lengyel elnökséggel beszéltek, és biztos vagyok benne, elnök úr, hogy a lengyel elnökséggel való tárgyalása során felveti majd a FAB ö, példáját. Egyébként a tanács jó példával járhatna elő azáltal, hogy decemberig a balti államok fabját aláírja. Ez nem egy nehéz ügy és hogyha a Trans szakbizottság tagjai megvizsgálják a jelentést, és megvizsgálják, hogy arra gondolnak, hogy melyik országból jönnek, és megnézik, hogy hogy áll a fab náluk, akkor miért nem mondják ezt a nemzeti miniszterüknek, hogy kérem az Európai Parlamentben, a tanácsban megegyeztünk abban, hogy ezt a jogszabályt elfogadjuk, de hát mit tesztek annak érdekében, hogy ebből valóság jön? Ugye régen mondjuk már az Európai Parlamentben, hogy hajítófát sem ér az a jogszabály, amit nem alkalmaznak. Itt pedig egy bottom-up megközelítéssel dolgozunk, tehát máskülönben olyan volna ez, mint hogyha homokra építenénk a csodálatos várunkat. Végezetül pedig engedjenek még eh, meg egy jelentést a Gross jelentéstervezetről. Az egységes európai közlekedési területről, ez a 17-es napirendi pont. Itt a jelentős tevő az idáig előre irányzott 9 fab helyett egy kevesebb fab létrejöttére tesz javaslatot. Még egyszer mondom, hogy négyen már megfelelő úton járnak, és lehetséges az, hogy két fab egy fabbá egysed, egyesüljön. A brit, ír és dán, svéd eh, példa mutatja azt, hogy a jelentéstevő javaslatait mennyire lehet alkalmazni. Köszönöm a figyelmüket, és örömmel válaszolom persze meg a kérdéseiket, és eh, persze az egyes fabokra vonatkozó kérdést is örömmel megválaszolom. Köszönöm. Köszönöm szépen, George. Az első kérdés nem meglepő módon Grossz úré. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kedves Georga munkádat, köszönöm az előkészítést, és azt hiszem, hogy minnyáján egy picit csalódottak vagyunk, ez valóban nem a te munkáddal függ össze, mi több Tudjuk, hogy a munka nem volt könnyű, máskülönben nem kértünk volna erre külön egy koordinátort, de számomra és számunkra mégiscsak érthetetlen, hogy ilyen lassan haladunk, hiszen a fabokat három pont köré szervezünk. Egyrészt a fab segít csökkenteni a költségeket, és minden ország mindig csökkenteni akarja a költségeket. Aztán a fabok biztosítják a nagyobb hatékonyságot, a nagyobb hatóság, a nagyobb hatékonyság, a nagyobb biztonsággal is jár, és hetente beszélgetünk erről itt a parlamentben. Mindez pedig azzal jár, hogy a széndiokszid kibocsátás is csökken. A kifele, a külvilág fele irányuló kommunikációnkban ezeket a szempontokat kellene kidomborítanunk, hiszen a FAB maga mint egy ilyen szakvitának tűnhet, de hogyha kidomborítjuk ezeket a szempontokat, megnyerjük a nyilvánosságot is. Ezen felül pedig ez két további kérdéssel is összekapcsolható. Egyrészt, hogyan látja koordinátorunk a jövőt? Hogyan segíthet a parlament abban, hogy az egész dossziét előbbre vigyük, az egész ügyet előbbre vigyük. Második kérdésem, hogyha pedig nem tudunk előre haladni, és tekintsünk el attól, hogy esetleg a politikai szándék hiányzik, legalább akkor kérdezzük meg, hogy hol vannak a technikai akadályok. Vannak területek, ahol jól haladunk. Itt sikerült megkerülni az akadályokat. Mi az oka annak, hogy más területen az akadályokba ütközünk? Ez az a három kérdés, amelyet ma összekapcsolva felteszek. Tudván tudva persze, hogy a parlament a mai ülésig vált annak érdekében, hogy meghatározhass, hogy milyen irányba akarunk tovább haladni. És azt hiszem, hogy minden frakcióban egyetérthetünk abban, hogy a fabok, nem csak a fabokra vonatkozó javaslat, nem csak jó javaslat, hanem hogy megfelelő határidőig, tehát az első fázis idén év végéig, a második fázis 2012-ig le kell zárni. Thank you. Köszönöm szépen, Mátyó. Elkadrolja a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Járzemboszki kollégánknak a bemutató előadását, és azt a nagyon világos üzenetet, amely ugyanakkor elég kemény üzenet is volt, mivel elmondta, hogy nem mozdulnak előre a dolgok, nem lepez meg engem. Azt hiszem, hogy már egy ideje tudjuk, hogy ez így lesz. Nehéz volt aláírásokat szerezni, nehéz volt kijelentéseket kapni és megállapodásra jutni. De gyakorlati, a gyakorlatba áttenni a, ezeket a jó szándékokat még ennél is nehezebb. A Tran bizottság most azt kell átgondolja, hogy a tagállamokra hogy tud nyomást gyakorolni. Tudjuk, hogy nem ez az első kísérlet. Annak megpróbálására, hogy egységes légteret képezzünk. Önkéntes alapon ezt már megpróbáltuk egyszer elérni, most pedig jogalkotási módszerekkel próbáljuk meg ugyanezt megtenni, mégpedig alulról felfelé építkezve. És reméljük, hogy ez majd működni fog. Úgy tűnik, hogy ez se sikerül egyelőre. Lehet, hogy komolyabb és szigorúbb jogalkotásra van szükségünk annak érdekében, hogy er-, eredményekre jussunk. Tulajdonképpen még mindig van egy évünk, és a közlekedési szakbizottság, de az Európai Bizottság és a biztosok is azt kell most átgondolják, hogy hogy tudunk eredményeket produkálni. Matthew is megemlítette már, hogy valószínűleg vannak még megoldatlan technikai kérdések, valamint szervezési problémák, alkalmazottakkal kapcsolatos problémák, olyan kérdések, amelyeket európai szinten meg tudnánk oldani mégpedig úgy, hogy konkrét segítséget nyújtunk, és konkrét javaslatokat teszünk a munkához. Így talán a különböző feleket egymáshoz közelebb tudnánk hozni. Jarzembovszki urat kérdezném, hogy e- esetleg az Európai Bizottságot bevonva meg kellene próbálni ezt az utat követni? Tehát, hogy aktívabbnak kell lennünk annak érdekében, hogy a tárgyalóasztalhoz ültessük az embereket, és kicsit kényszeríteni kellene őket ahhoz, arra, hogy, hogy a megfelelő irányba mozduljanak el? Még egy megjegyzésem lenne végül. A közvéleményt is meg kellene közelítenünk, meg kellene magyaráznunk, hogy ez a biztonságról szól, a hatékonyságról szól, ez az egész ügy, de a klímaváltozása kapcsolatos céljainkhoz is kapcsolódik az Európai Egységes Égbolt megvalósítása sokkal többet fog jelenteni, mint az éghajlatváltozás elleni harc és az ETS, és ez nagyon fontos. Meissner asszony a liberálok liberálisoktól. Köszönöm szépen. Az már világos, hogy nem működik a dolog, és ez nagyon ö, kiábrándító, rosszabb a helyzet, mint gondoltuk. És Georg, ha te neked nem sikerül ez, akkor kinek sikerülhet, te nagyon keményen tudsz lobbizni, és hiába minden úgy tűnik, mi mindannyian szeretnénk, hogy lenne egységes európai égbolt, és minden ki mindent megtenne ennek érdekében, te sokakkal egyeztettél minden országban, aláírások gyűjtése az egy dolog, de az ígéretek teljesítése az egy másik. Talán a tanács elnökségével kéne ezt konfrontálni, ezt az ügyet, mert a lengyel elnökség nél van most a labda, és ahogy a gyakorlati példa is mutatja, talán meggyőzhető az elnökség, és az elnökségen kerül keresztül a többi közlekedési miniszter is, valamelyes legalábbis, a többi tagállamban, a tanácsban. Tehát talán most azt kéne megtudnunk, hogy ki az, aki megszólítható, ki az, aki nem, ki az, aki mozgósítható, ki az, aki nem, és a renitenseket valahogy el kéne különíteni, vagy rá kéne venni, hogy működjenek együtt. Nem tudom, mi jusson még eszünkben, de lehetne még nyilvános rendezvényeket szervezni légitársaságokkal, vagy a hatékonyabb légiközlekedésért kampányt indítani, és a polgárokat is magunk mellé állítani, mert ha a kormányokat nehéz a kormányfőket meggyőzni, akkor, akkor legyen ez a lakosság, amely nyomást gyakorol velünk együtt a saját kormányaira. Köszönjük, Foster asszony! Köszönöm elnök úr ez volt, és Jerzsemboszki úrnak, Georgnak a beszámolót. Nem vagyok alapvetően pessimista ember, de ha Georg nem képes itt elérni semmit, akkor nem tudom, hogy ki képes. Egyetértek hogy ez jogalkotási tervezet, ez még nem elég jó, régóta lóg a levegőben, és sokszor megszólítottuk már a légitársaságokat, a, a repülőtereket, hogy valamit lépjenek ők is, mert a szennyezés, a mm, túlzsúfoltság, <coughs> légtérs túlzsúfoltsága mindenkit érintő és gazdaságilag is megfogható probléma, és talán az a baj, hogy nem mozdul előre elég gyorsan ez a jogalkotás, talán nem kéne túl ambiciózusan 27 tagállamot egyszerre meg akarni győzni, hanem realisztikusan lépésenként kéne előrelépni. A fő kiebrandító néző számomra az, hogy, hogy a tagállamok többsége ellenzi ezt, pedig egyes országok eleinte késznek mutatkoztak és nagyon tapasztalt légirányítókkal konstruktív vitákat folytattunk, és most közben ugye a fizetéseikkel is baj van, tehát mindenkinek ez lenne az érdek. Egyszerűen nem értem, hogy a kormányokkal szemben miért nem lehet valamit lépni. Nyilván a mi bizottságunk nem fogja az egész kérdést megoldani, hiszen a tagállamok elkötelezettsége nélkül megvalósíthatatlan a dolog. De dilemma számomra, hogy akkor mit csinálnak az egyes hatóságok, intézmények, miért nem lépnek ők? Ez elfogadhatatlan számomra, ami most van, és érdekelne nagyon a bizottság véleménye, az Európai Bizottság véleménye, hogy ők ezt hogy látják, de főleg az érdekel, és örültem annak, hogy Egyesült Királyság, Írország, más országok valahogy elkezdtek valamit mégis, de hogy a bizottságnak a jelentéstételért felelős alszerve mit mond? Az Egyesült Királyság a bizottság szerint maga sem eléggé együttműködő, akkor ki az együttműködő? Tehát szeretném a bizottság véleményét megismerni, és ha szabad még egyszer megszólalni ma, ha van időnk, miután a bizottság elmondta a véleményt, és köszönöm Georg az erőfeszítéseidet. Mindenben támogatunk, támogatnánk, mi is megteszünk mindent, amit bírunk. A légipar hatalmas gazdasági tényező, tudják, hogy mi a teendőjük, úgy gondolják, óriási lobby erejük van a kormányoknál, tehát csak a közös fellépés segíthet. Griffith azt mondja, akkor majd még kap újra. szőt. most Kolacsek úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Jerzsembaszki urat, aki korábban is kollégánk volt, és garantálhatom, hogy a magam részéről én megpróbálok nyomást gyakorolni a bizottságra, és folytatom is ezt a harcot, de most foglalkozunk csak a közép-európai fabbal. Ez önmagában is elég problematikus. A cseh parlamentben én voltam az előadója egy nemzetközi szerződés átültetésének, közlekedési szerződésről van szó, a középtávú légiközlekedéssel kapcsolatos nemzetközi megállapodásról volt szó parlamentünkben. és nem volt ott sem igazán jövőképe az érintetteknek. Tehát jó lenne, hogyha maguk a szakmabeliek már tennének valamit. Egyébként a cseh köztársaságban, ahogy Jazemov Kül is tudja, nagyon korszerű légirányítás működik. Nálunk bevált ez az új rendszer. A probléma azzal van, hogy hogy ha a négy szomszédállam, érintett szomszédállamot le akarjuk ültetni egy asztalhoz, akkor az osztrákok azt mondják, hogy ők a legjobbak, a magyarok a, a gyártás tekintetésében mindig is elmaradtak a cseh vagy osztrák iparhoz képest, és a csehek is a maguk asztalát verik, tehát hiányzik a konszenzusra való képesség, és akkor még nem beszéltünk Szerbiáról és Macedóniáról és Montenegróról, akiknek ugyancsak meg kéne egyezniük egy ilyen rendszerhez. Tehát mi az esélye egy ilyen közös légtérnek, amelyben ilyen országok vannak? Vagy mi legyen Izlanda? Izland elkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. De mi legyen Grönlanddal? Grönlanddal van külön egyezményünk egyéb témákról, és a lég, lég, légtér megnyitásáról is van egyezményünk velük. A délnyugat-atlanti térség megint egy külön problémakör a stratégiánk szempontjából, és ha Közép-Európáról van szó, akkor megint csak más típusú problémákkal nézünk szembe. Közép-Európa országai hoz Horvátország is hozzátartozik. Talán most lenne az a pillanat, amikor előre lehetne lépni. Minden tag tudja, hogy, hogy lenne potenciál a dologban. A többi térségben talán egyszerűbb a térség nálunk. Az a baj Közép-Európában, hogy nagyjából egyforma méretű országok küzdenek egymással, és egyik se le akarja leadni annak a lehetőségét, hogy ő legyen a vezető hatalom ezen a területen. Kenda úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelzenboszki úrnak én is meg szeretném köszönni a tájékoztatást. Csak megerősíteni tudom azt, amit a kollégák elmondtak. Nagyon lelkesek voltunk, úgy gondoltuk, hogy a fábok majd működni fognak, fontosak lennének ez egységes légtérhez és nem akar a dolog beindulni, ezt most már látjuk. Jó magam, azon lennék most, hogy ezt a szűk Európai Uniós kört hagyjuk el gondolatilag, és próbáljunk inkább akár kelet vagy dél felé orientálódni, a földközi tengeri térség felé, ahol vannak ugyan nem európai országok, amelyek azonban képesek voltak egymással társulni, ugyanakkor Európától is függenek, Európához is kötődnek. Elakadtak a dolgok, túl sok a fab, és ennek politikai okai is vannak. A politikai instabilitás a földközi tenger térségében és nyilvánvaló ok. Az arab tavaszok kapcsán ö, sokakban felmerült a biztonság gikétei, de korábban is voltak már hasonló fenyegetettségek. Ezzel együtt igenis képeseknek kell lennünk valamilyen egységes irányt megfogalmazni. Köszönjük szépen! Más nem jelentkezett szóra, rajtam kívül és rajtad kívül, Georg. Ha szabad, akkor én is most hozzászólnék a vitához. It is very unusual that I agree what... Nagyon szokatlan az, hogy én száz százalékig egyetértsek Foster asszonyal bármiben, de most száz százalékig egyetértek vele. Lehet, hogy ez valami eltévedt sajtóhír miatt van, hogy ugyanazt olvastuk, de csodálkozom, de egyet kell, hogy értsek mindennel, amit mond. A politikai akarat hiánya a probléma valóban, és ezt le kell szögeznünk. Megkérdeztük az érintett iparágat, a tagállamokat, és megkértük őket, hogy próbáljanak egy modern repülőgép sebességével előre haladni, és úgy tűnik, hogy míg egyesek a 747-es sebességével mennek, mások egy sánta teve sebességével, a tagállamok csak egy sánta teve sebességével képesek előrelépni, és nagyra értékelem minden kolléga erőfeszítését, és persze Jászembowski úr erőfeszítését főleg, ha Georg nem tudott semmit sem elérni, akkor 50 tonna TNT-n kívül mi az, ami még esetleg megmozgatná ezeket? Szerintem a probléma gyökere a fabekkel az, hogy nincs is a tagállamokban akarat a fabek elfogadására, félnek a szakszervezeteiktől, a légirányítóktól, mert attól félnek, hogy ezek sztrájkolni kezdenének, és akkor nem lenne légiközlekedés, és tönkre mennének. Ebben van valami, de ha garanciákat kapnának, lehet, hogy működne a dolog. Ez egy politikai természetű akadály. Ez engem átvisz egy másik témára, én nekem meggyőződésem, hogy lenne politikai akarat, ha ettől nem félnének. Tehát ez nem gyakorlati műszaki probléma, nem egy civil aviation, nem egy földi irányítási vagy légitársasági probléma, ez politikai probléma egyértelműen, amelyet egyes kormányok vonakodása okoz, és ugye Egyesült Királyság sem kivétel itt, amit a félelem generál. Tehát, véleményem szerint a Dán elnökségre kéne helyeznünk a hangsúlyt és a súlyt, a nyomást, hogy az ő elnökségi programjuk prioritása legyen ez a téma. Egyelőre nincsen olyan informális tanácsülés kilátásba helyezve, amely ezzel foglalkozna de szerintem ez kiváló téma lenne egy informális tanácsülés számára Dániában, a Dán elnökség ernyője alatt. A bizottságtól megkapnák a támogatást ehhez. Hallom, hogy egyes tagállamokban milyen hangok vannak, Kolacsak úr beszámolt a cseh és egyéb országokban is tudjuk a helyzetről, hogy milyen. És az EU nem ö, vihet itt a zászlót, ha maga sem képes előrelépni. Nem mondhatjuk meg Izlandnak, Szerbiának, Montenegrónak, hogy mit csináljon, hogyha magunk között nem bírunk egyességre jutni. Ö, tehát egy üvegfalú teremben nem jó kővel dobálózni. Nekünk kéne először tudni, hogy mit akarunk, és Georg, a jelentésed beszámolód alapján nem itt tenni. Georg, nyílt voltál, örülök ennek, elmondtad, hogy nem sikerült. Lehetett volna elkenni is a témát, vagy rákenni másokra. Azt mondtad, hogy nem vagyok képes elérni semmit, és miért van ez így? Azért, mert a tagállamok nem teljesítik ígéreteiket, a deal rájuk eső részét. Köszönöm és akkor most visszaadom Gerbnak a szót. Röviden fogok. Röviden fogok szólni, mert Péternek még szintén meg kell adni a szót. Én nem hiszem, hogy itt a technikai problémákról van szó. Vannak bizonyos problémák, de ezek nem annyira fontosak. Az igazi kérdés az az, és ebben nagyon egyetértek, ez pontosan a miniszterek politikai akarata. Vannak olyan miniszterek, akik nem is hajlandók velem beszélni, mert hogyha beszélnének velem, akkor kell, meg kellene említeniük a fabokat is, már pedig őket nem érdekli a fab témája. Érdekes nekik a TNT hálózata, vasút, stb., de ez, ezt ez a téma a közlekedési minisztereket nem érdekli. Ezért az a feladatunk, hogy a miniszterek politikai napirendjére visszahelyezzük ezt a kérdést. Hogyha tartalmilag megnézzük, hogy hogy fejleszthetnénk ezt az egészet, nem, meg, meg se kell kezdeni a munkát, hogyha az összes légirányító el, ellenőrzőt össze akarjuk vonni. Van egy csomó más költséghatékony, költség megtakarító intézkedés, amit meg lehetne lépni ezelőtt. Például, ha a nemzeti szolgáltatók alkalmazottjainak létszámát nézünk, hogy ez most minisztériumokhoz vagy magáncégekhez tartozik, az mindegy, az ott dolgozók legalább 50%-a támogató alkalmazott, a közbeszerződéseket intézik, számítógépesek, oktatók, stb. A fabokkal kapcsolatban pedig pontosan az a lényeg, hogy megnézzük, hogy hogy tudjuk hatékonyabban megszervezni a munkánkat. Például, hogyha a fabon belül egyetértenének abban, hogy egy ország látja el az egész csoport számára például a légirányítást, egy másik ország a számítógépes feladatokat végzi el, a harmadik ország mondjuk a közbeszerzésekkel foglalkozik. Tehát megosztják a feladatokat. És a legjobb embereket, a fabon belül található legjobb embereket bízzák meg a feladatokkal, annak érdekében, hogy a többi minisztériumokban, többi országokban ne kelljen ugyanezt megcsinálni. Tehát kisebb számú lesz az alkalmazottak száma, és hatékonyabb lesz minden. Most egyelőre az a baj, hogy mindenki elásta magát a, a, a sáncok mögé, és senki nem hajlandó előrelépni. Hogyha hatékonyabban akarjuk meg, megszervezni a légiközlekedést, egyszerűen senki nem hajlandó ebbe belefolyni, mert attól félnek, hogy bevételt veszítenek ezzel sokkal jobban jobb lenne, hogyha a fabon belül együttműködve a legjobb megoldásokat megtalálnánk, ahelyett, hogy minden tagállam a sajátjáért harcol. A faboknak pontosan az a lényege, az a gyökere, az a szelleme, hogy együtt dolgozzunk. A nemzeti hatóságok, ellenőrző hatóságok nagyon kedves emberek, de nekik semmi befolyásuk nincs erre a témára, a minisztereket pedig nem érdekli ez a kérdés. Félnek attól, hogy a szakszervezetekkel összeküzésbe kerülnek, pedig nem kellene, hogy féljenek. A szakszervezetemnek, meg, én is megmondtam, hogy a légiközlekedésben fejlődést szeretnénk az elkövetkezendő években. Tehát, hogyha ezt valahogy el tudjuk érni, hogy hatékonyabban megszervezzük a munkát, ha valaki el is veszíti az állását, lesz elég szabad állás a légiközlekedésen belül, nem kell félni a faboktól, nem kell harcolni a fabok ellen. De sajnos nemzeti szinten létezik ez a félelem, hogy el fogják veszíteni akár az állásukat, akár mást. Vannak jó példák, és hogyha ezeket a jó példákat, jó gyakorlatokat összehozzuk, akkor, akkor tényleg meg lehet oldani sok mindent. Lehet holdingokat létrehozni, amelyek hatékonyabban működnek. Vagy például a DL EFS, ami régen egy olyan szervezet volt, amely magán szervezésben, de a minisztériumok alatt működött. És és most pedig az van, hogy hárman ülnek ugyanabban a szobában, és ugyanazt csinálják. Az egyik az egy katonai tiszt, a második egy légirányító, a harmadik egy valaki más, és egyszerűen mindegyiknek van, és mindegyiknek megmarad a fizetése, megmaradnak a szabadságolásra kiadott napjai senkinek semmiért semmi nem fenyegeti. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek úti tervek. Nem tudunk egyik napról a másikra mindent megváltoztatni. Úti terveket kell készítenünk a fabokkal kapcsolatban, amelyek megmondják, hogy hogy lehet a biztonságot növelni, hogy lehet a környezetet védeni és mm, Brian, tényleg egyetértek veled, egyszerűen a miniszterek feladata az, hogy fölkarolják a fabokat, és megnézzék, hogy mit tehetünk, hogyan érhetünk el fejlődést. Harmadik országokkal kapcsolatban is vannak jó példák. Például a CE FAB-ban önálló kezdeményezésre bevonták Horvátországot és Boszniát, és ez is alulról fölfelé építkező megközelítés megnézték, hogy ki akar, ki akar csatlakozni a FAP-hoz, és akkor és akkor ilyen módon csatlakoztak hozzájuk. És ugye látjuk, hogy ha megnézzük ezt a kép, térképet, akkor látjuk, hogy a, a Nyugat-Balkánon tulajdonképpen luk van. Azok nem tartoznak ott se, sehova. Meg kellene őket kérdezni, hogy most akkor melyik falhoz szeretnétek csatlakozni, a milyenkhez vagy a másikhoz. Ez nem a bizottság feladata a bizottság azt közölte velünk, hogy a tagállamok annak ellenére, hogy szeretnék felgyorsítani a folyamatot, úgy érzik, hogy még van elég idejük. De mindenképpen, és ezzel nagyon egyetértek, a tagállamok feladata az, hogy megteremtsék ehhez kapcsolódóan a politikai akaraton. És Jacqueline igazad van, vannak az iparban olyanok, akik azt mondják, hogy Kalász úr az, a, a, a sasnak segítés és az ezzel kapcsolatos, ezek, ehhez kapcsolódó tagállamokat támogatja, vigyáznunk kellene ezekkel a dolgokkal. 2004-ben készült el az első csomag, 2009-ben a második. Jelenleg a bizottság nem tud semmit tenni, mivel a saját magunk által elfogadott jogszabályok szerint a tagállamoknak 2012. december 4-éig van idejük arra, hogy mindent meg megvalósítsanak. Valamint, hogyha most megint új csomagot készítünk, és azt fölülről lefelé építkező csomagként kezeljük, akkor azt újra kell kidolgozni, új koncepció kell, stb. És biztos, hogy van egy csomó olyan biztos, aki hát ellenezni a felülről lefelé építkezést, ezt csak viccből mondtam, de egyszerűen nem lenne, legalább két évbe kerülne, mire egy új csomagot ilyen módon összeállítanák, és akkor utána még egy évbe, amíg a tagállamok megvalósítják mindezt, tehát akkor már 2015-16 körül járnánk még akkor is, hogyha gyorsan dolgozunk. Ezért kell nemet mondanunk el mindenre, a tagállamoknak kötelességük megszervezni a fabokat. A parlament és a bizottság pedig kéz a kézben járva nyomást kell, hogy gyakoroljon a tagállamokra annak érdekében, hogy a jogi kötelezettségeiknek megfeleljenek és a légi közlekedési iparral, a repülőterekkel együtt valószínűleg az is jó ötlet lenne, hogyha nyilvános rendezvényeket szerveznénk, és talán ez is motiválna néhány közlekedési miniszter. Nagyon fontos tehát, hogy a nyilvánosság támogatása, valamint az iparág támogatása is meglegyen. Hogy ne azt mondják, hogy egy következő menetre van szükség. Ezt a menetet kell végigvinni, erre van szükség. Még Izlandról, ha mondjak valamit, hát problémás Izland. Azt mondtam nekik, hogy ha az európai közösséget, közösségbe szeretnének lépni, és az Európai Unióba be akarnak lépni, akkor a mi rendszerünkbe is be kell, hogy lépjenek. Ők erre azt válaszolják, hogy még nem vagyunk az EU tagjai, és a saját rendszerünk könnyebb számunkra. Egy ilyen telefonos rendszerük van, amely az óceánonkon átnyúlóan sokkal jobban működik. Ennek ellenére elfogadom azt, hogy a parlament minden tagjának haza kell menni, és beszélnie kell a saját országában a saját közlekedési miniszterével, és meg kell próbálni nyomást gyakorolni rá. Például az olaszok, az olasz minisztert kellene, hogy elkapják és beszélgetésre invitálják, meg kell kérdezzék, hogy milyen országot képviselőjét szeretnék meghívni a tárgyalásokra. Mert elvileg vannak kapcsolatok, csak gyakorlatban nincs semmi, nem történik semmi. Még egyszer köszönöm a figyelmet, és e-mailben bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Jól van, ezzel pedig Peter Griffiths kapja meg a szót aki az áttekintő szempontokat a teljesítmény felülvizsgálat szervének elnökével, és gondolom, hogy így inkább technikai szempontokkal fogunk foglalkozni. Emlékeztetek mindenkit, hogy a teljesítmény felül, felülvizsgálati szerv a különböző teljesítmény területeket ellenőrzi. Griffith úr, öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők és kedves George, kedves Georg, köszönöm, hogy meghívtatok ide. Ez a vita reményeim szerint, ebben a vitában egy-két kérdést reményeim szerint sikerül majd megválaszolni, és remélem, hogy ebben tudok segíteni, de erre majd a végén térek ki. Először, aki a performance kímet a felülvizsgálati szervet nem ismeri arról. Annak elmondhatom, hogy ez körbe egy évvel ezelőtt jött létre, múlt év szeptemberében írtuk az első jelentést, idén szeptember 28-án pedig a submission planekről készítettünk jelentést az Európai Bizottság számára, mégpedig az Egységes Égbolt Bizottság számára. Voltak éppen mit is akarunk tenni? a horizontális légi hatékonyságban egy 0,75%-os lefelemutató trendet akarunk elérni. A költség hatékonyságnál 3,5%-át és 2014-ig pedig csökkenteni akarjuk az által, a késések átlagát. 9,8 légi út van, 14 ezer ember dolgozik az iparágban, és három év alatt összesen 18 és 18,9 milliárd eurót költünk majd kizárólag a légi irányítással. 26 tagállamtól kértük, hogy módosítsák a terveiket azért, hogy a irányszámok közelebbi legyenek. Az EU kapacitási gap megfelel jelenleg a tervnek, de 0,5%-ot tűztünk magunk elé. 129 millió késést jelentene ez a periódusban ha nem érjük el a célokat. Nos, a fabokat megvizsgálva, és Georg erről beszélt, a fabokat létre kell hozni, a jelenlegi fab folyamatok adják zálogát az egységes európai égbolt megteremtésének. Ezek nem egymástól függetlenül működnek, hanem szervesen egymásra épülve. No, egy picit részletesen is beszámolok ezekről a kérdésekről. Voltak éppen a költségeket és a környezeti kihatást akarjuk csökkenteni, úgy, hogy az egység költségek csökkentenek, csökkennek a kapacitási célok, ezt látják itt, keretén belül szakadék tátong a 2012-2013-as célok között, ez a sötét oszlop és a, 13, és a világos oszlop között mindez, amit elérke, elértek a tagállamok. Ezek nem kemény célok, hanem aspirációs célok, azaz azok a célok, amelyeket terveink szerint el szeretnénk érni, és 2014-re láthatják, milyen csökkenést akarunk elérni. A késés költségeit láthatják, alul összevetve, összefoglalva. 922 millió veszteséget jelent ez egy olyan iparágban, amely jelenleg is küzdik a túlélésért, és a globális piacon a versenyképességet próbálja megteremteni. Ezek azok az adatok, amelyekkel a légiközlekedési ipar szereplői elé léphetünk, megmutatva, hogy így lehet a versenyképességüket növelni. Ezek tehát azok az államok, amelyeknek problémáik vannak a célok elérésével. Magyarország, a Dán, Svéd, Faba, Lengyelország, Ausztria, Fabek, Görögország és az Egyesült Királyság. A Fabek meglep, hogy itt szerepel ebben a statisztikában, hogyha megnézik, hogy mekkora államok vannak a Fabekban. A Fabek tulajdonképpen csak alig kis százalékkal VTL az eredmény 0,5-öt ér el, miközben 0,31-et várunk el tőle. A legagasztóbb pedig Görögország. A szürke oszlopot megnézzük, látjuk, hogy a szürke nő, nem hogy csökkent volna, hanem nő a szürke görög rész pedig, a távol-kelet és Ázsia irányban nagyon fontos az görög légi, légtér és a görög légi közlekedés Azaz tehát a görög eh, légiközlekedésnek komoly kihatása van az egész légiközés menedzsmentre. Láthatják, hány állam éri el az eredményeket, hány uh, hibázza az eredményeket, de mindenkinek együtt kell működnie. Nagyon örültem, hogy a cseh, kollega, cseh kollégát hallhattam, aki a FAB közép-európai FAB eh, tevékenységéről beszélt, a FAB CE, vagy a FAB KE, a FAB e, Közép-Európa, tehát fontos szerepet játszik, mindenki a saját befektetését hajtja végre, és ez nem koordinált. A legkisebb állam Szlovénia, és ez megduplázza a költségeit azáltal, hogy hatalmas ráfordításokat, 35 millió eurót fektet be. Egy olyan kis ország ez, amelyet a leggyorsabb repülő 4 perc alatt, a legrassabb repülő pedig 8 perc alatt repül keresztül. Egyszerűen gyorsabb megkerülni, mint átrepülni. Mégis hatalmas költségekbe verik magukat. Ausztria, Szlovénia és Magyarok pedig együttműködve olyan kapacitás eredményeket érhetnének el, hogy kapacitásból eredő késés nem jönne létre, megerősíthetnék az áteresztő képességet, és a FAB hatalmas kihatása volna az európai légtére. A költséghatékonyságot megnézve megnyugtató trend tanúi vagyunk. Azt látjuk, hogy kezdjük elérni a céljainkat, de ugyanakkor 2013-ban és 2014-ben nem olyan jók az eredmények. Amikor azt vitatjuk tehát meg, hogy mit lehet tenni, akkor, és gondolom, hogy a légirányítókkal majd felveszik a kapcsolatot a saját országukban, akkor erre, erre kérdezenek rá, hogy hogyan lehet ezt a hiátust betömni, ezt a szakadékot áthidalni hiszen október 24-én az Európai Bizottság alatt működő Egységes Égbolt bizottságban szavazunk arról, hogyan lehet ezeket a lukokat betömni, ezeket a hiátusokat betömni. Tehát 21 tagállam nem érjezt el Ausztria, Bulgária, Ciprus, Csehköztársaság, felsorolj felsoroljuk őket, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Málta, Norvégia, Portugália, Szlovák köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság. Ezek az országok nem érték el a tervszámokat, és a performance keyhez, schemehez nem járultak hozzá. Lássuk a következő fóliát. Thank you. In the first period, we almost... Az első időszakban majdnem elértük a 2012-es célt, a a szürke oszlop egy kicsit magasabb, a zöld egy picit magasabb, de ez azzal magyarázható, hogy egy 6,2 milliárdos költségvetésből 6 millióval léptük túl a célt aztán viszont 2,1%-os volt az eltérés 2013-ban, ez 110 millió többségi költséget, több költséget jelent, majd 2014-ben 157 millió, ez 256 millió összességében. Hát egy 19,8 milliárdos költségvetésben azt gondolom, hogy 256 milliót a tagállamok be tudnak foltozni valamilyen módon melyek a következtetéseim, hogy sietve azokra is rátérjek. A SESZ célokból a biztonság, a környezetvédelem és a hatékonyság céljaiból ról megállapíthatjuk, hogy nagyon magasak az elvárások, és a tagállamok itt voltak éppen elmismásolják a dolgot, itt az ideje, hogy teljesítsenek is. Az EU performancia célok tekintetében minden tagállam jelentéseket beadtak hozzánk, de van még mit tenniük. Van még feladatuk ezen a téren. A Performance eh, Body weboldalon, tehát a Európai eh, Teljesítményfelülvizsgálati Szerv weboldalán láthatják ezeket. Ugyanakkor látjuk, hogy a célok nem mindig voltak realisták az első időszakban. Mit akarunk csinálni? Érthető, értelmes és elérhető célokat akarunk meghatározni, másrészt pedig biztosítani akarjuk, hogy eh, a teljesítmény felülvizsgálati rendszer megbízható kritériumok és nyomatékos felülvizsgálattal működhessen, és így megfelelhessen az Európai Bizottság által meghatározott egységes európai égbolt filozófiájának. Ezek a célok, 2010-es célok igenis elérhetők. A nemzeti FAB teljesítmény célok, tervek szépek, jók, de nem elegendő a FAB Közép-Európa, valamint a FAB EC. Nek még nagyon sokat kell tenniük annak érdekében, hogy elérjék a kitűzött célokat. Némely, némely államnak át kell majd tekinteni a saját terveit, egyrészt együttműködve egymással, másrészt a hálózat menedzserrel, a hálózat üzemeltetővel, ez ugye az új szereplő és így reméljük, hogy jövő év végére sikerül eredményeket elérni. A PRB részéről bízunk abban, hogy a célok elérhetőek, és 27 ajánlást fogalmaztunk meg. Ezek eljutottak a bizottsághoz, a bizottság támogatja őket, és így az Egységes Égbolt Bizottság elő terjeszték őket az önök segítségével, biztos vagyok benne, hogy áttörést tudunk elérni. Thank you very much indeed, Mr. Griffith. Köszönöm szépen, Griffith úr a, kérem a villanyt felgyújtani. Van a képviselőtársaimnak kérdése, megjegyzése Griffith úr előadásával kapcsolatban. Látom a jelentkezéseket. Alkaroly úr akkor először. Köszönöm szépen Griffith úrnak ezt a nagyon világos magyarázatot. Ugyanakkor lenne mégis egy kérdés, nem? a Szézárral való kapcsolat ügyében. Nyilván még nem tartunk ott, hogy eredményeket kellene ettől várni, még az előkészítő szakaszban vagyunk, de idén vagy jövőre már elkezdődhet a végrehajtás, és konkrét javaslatok vannak most az asztalon. Ha 2014-ről és az azt követő időszakról beszélünk, akkor ön, önnek, önöknek, akkor mi lesz majd a szerepe? Hogy látja ezt? Ez érdekelne tehát főleg. Foster asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Két mondandóm van. Az idő, a köztes időszakban, amikor most állítólag ugye előre lépünk lassacskán. Egyes tagállamok, ha nézzük a túlzsúfoltságát a légtereknek, és egyre rugalmasabban kell kezelni mind a civil, mind a katonai légtér alkalmazást, és egyre több a késés, tehát itt érdekek ütköznek. És még mielőtt a fabok felmerültek volna, mert akkor is gondot okozott ez a dolog. Melyek azok a tagállamok, akik ebben az átmeneti előkészítő időszakban is ragaszkodnak az úgynevezett rugalmas felhasználásához a légterüknek, mindegy, hogy most polgári vagy katonai értelemben? Második kérdésem pedig kicsit talán költői kérdés. Én Egyesült Királyságból származom, és magam is el vagyok keseredve, annak ellenére, hogy a UK és Írország ban ugye valamelyest előrelépett, de ott sincsenek kötelező célek. Az Egyesült Királyságban 75 a a beutazóknak légiúton érkezik, és ez a gazdaság és a turizmus szempontjából számukra égető kérdés. Hol tartanak a netszel a viták, hiszen ők a szolgáltatók, szeretném ezt tudni és mi van a hálózatmenedzserekkel? Róluk keveset hallunk az izlandi vulkánkitörés óta, pedig valahol ők is most véleményt formálnak. Tehát realisztikusan ön szerint lehet -e ezekkel a kérdésekkel foglalkozni a közeljövőben egyáltalán? Mert, mert nagyon sok a rossz hír. Köszönjük. Griffith úr, válaszolja meg ezeket a kérdéseket, ha kérhetem, aztán az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy felmerült a Cézár programmal kapcsolatban kérdés. Ettől már lehetne eredményeket várni, hiszen a második referencia periódban túlsba lép majd hamarosan, és 2015-től teljesen működő lesz. De ki kell helyezni a bizonyos tevékenységeket attól függően, hogy ezeknek mi a jellege. Olyan rendszerre van szükség, amit az Európai Bizottság összefog. Az IP egy szakasz a Cézáron belül arra szolgált, hogy előzetesen megvizsgáljuk a hatásait, és ezt az Európai Bizottsággal közösen tesszük, és közösek a céljaink is ezek a performancia mutatók és most próbálunk választ keresni azokra a kérdésekre, hogy a beruházások megtérültek-e és megtérülnek-e. 18 ilyen program működik, és melyik az, amely eredményt fog majd hozni. És egyelőre nincsenek jó válaszaink, megkértük a tagállamokat, hogy számoljanak be, de még nem látjuk az eredményeket. Ami a második referencia időszakot illetéshez, és lezárul majd november 10-én, a Cézár program ettől kezdve tényleg láthatóvá válik, és nagyon meg kéne tudnunk válaszolni, hogy milyen hatásokat generált, ezek mérhetőek-e és hogyan. Biztos vagyok abban, hogy a Cézárnak van hatása, és sikeres projekt lesz, de a mérhetőség az még továbbra is dilemma, hogy hogyan tudjuk ezt majd bizonyítani. Az ATM Master Plan célok ö, tükrében biztos, hogy most már sürgős lépésekre lesz szükség, mert kevés az időnk. 2020-ig ugye 15%-kal kellett volna javítani a helyzetet, a PRB-től elmozdulva évente 12,75%-ot kellett volna javulni, és hát ezt nem értük el. Most már sürgősen és nagy jobbításokra lenne szükség, hogy betartsuk a célt. Foster asszonynal egyetértek, ez a flexibilis légtérhasználat gyakran a kapacitás korlát problémájába ütközik, és egyes államokban a FABEC egyébként vezet ezen a területen, van innováció, csak ez még embryonikus állapotban van, tehát még messze van attól, hogy a gyakorlatban átültethető legyen meggyőződésem, hogy többet lehetne tenni ezen a területen, különösen a többi fabról beszélve. Ami a monitoring folyamatot illeti a 2012-ben indulót, egyes ö, fabok és a fabek különösen ö, láthatóvá válnak. Ö, ha a katonaság nem hajlandó légtereket rendelkezésre bocsátani, akkor ebben nincs mit beleszólnunk. Tehát van innováció, mondom, a monitoring területén, de még nem tudunk részletes választ adni a kérdésre ebben a pillanatban. Talán a működés első éve után már majd mi is látjuk ezt. Ami a költői kérdést illeti az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalásokra, az NSA ö, ö, a hivatalos tárgyaló partnerünk, és az NSA feladata az, hogy az egységes égbolt rendszer bevezesse az Egyesült Királyságban is. Most éppen a költség felülvizsgálat zajlik, de van akarat önöknél az Egyesült Királyságban a végrehajtásra, tehát dolgoznak a terven, és hamarosan, állítólag november 20-a előtt jelzik felém, hogy hol tartanak, úgyhogy ha kívánja, hogy erről tájékoztassam, akkor erre még visszatérhetünk, és tudom, hogy a bizottsági kollégák is nagyon várják ezt a visszajelzést. Senki sem kivétel, senki is kizárva vitából, örülök, hogyha a parlamenti képviselő is tájékozódik, én szívesen továbbítom önnek, amit megtudott. Ami a Network Manager funkcióját illeti, nagyon sok dolga volt idén, még nem volt annyira exponált a szerepe, mint a vulkán kitörések idején, de Ausztriában és Cipruson volt bőven dolga, és ha ez a trend folytatódik, ha csak ezt a két disztrupciót nézzük, amelyeket külön rendszerrel kellett kezelni, akkor ez a 0,5-ös célérték lehet, hogy nőni fog, úgy néz ki, hogy működik a rendszer, de ennek is időt kell adni, hogy az egész hálózatban egységesen tudja teríteni a tervét, terveit, és tulajdonképpen 2012 márciusában várhatunk majd csak egy első bizottsági hivatalos értékelést a network managerek sikeréről, és mi is meg fogjuk fogalmazni ezzel kapcsolatban a véleményünket, ajánlásunkat. Egy biztos, hogy szerepe nem csökkent. Köszönöm. Kérem, illetve köszönöm Griffiths úrnak is, és a kollégáknak is a kérdéseket, felvetéseket. Izgalmas érdemi vitát folytattunk, és kiderült, hogy mik a politika számára a következtetések a helyzetből ö, én már látom magam előtt, hogy Jackie írja a levelet ö, a CAA-nek, és ö, hogy, hogy be fog olvasni a saját közlekedési miniszterének. Nekünk is valami hasonlót kellene tennünk, az a benyomásom. Elvileg ugye ez kötelességünk is. Köszönöm szépen az előadást, a helyzet feltárását. Remélem hamarosan újra találkozunk. I'm now just going to ask shortly because these flowers... Ezek a virágok uh, Jared számára voltak ide készítve, egy kicsit késve érkeztek. Uh, megkérem az alelnökünket, hogy adja át őket, mégis ne fiú-fiúnak adja a puszit. Uh, It always looks better when a beautiful lady presents flowers than an ugly man. Mindig jobb, hogyha egy gyönyörű hölgy adja át a virágot, és nem egy ronda férfi, ugyebár. No, térjünk át a következő napi rendi pontunkra. Ez a saját jelentésem a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel való együttműködési megállapodás témájában. Háttérként annyit elmondanék, emlékeztetés képen, hogy 190 ország tagja az MPRS-nek, és állítólag ezek együttműködnek. A légiközlekedés biztonsága a légirányítás és a környezetvédelem területén. Az ICAO normák át vannak ültetve többségileg az EU joganyagba, sőt, még környezeti jogszabályunk is van, például a repülőgépek környezeti hatásaival kapcsolatban. Tehát az EU mindig is aktív volt az ICAO-val való együttműködésben, nem különben a saját polgári légiközlekedésünk versenyképessége érdekében. Az együttműködés és megállapodás formalizálása az EU és az ICAO között arra irányul, hogy jobb legyen a normák harmonizációja, gyorsabb és hatékonyabb legyen az együttműködés különböző tevékenységek kapcsán, és jobban kihasználjuk korlátozott erőforrásainkat, együttesen lépjünk föl, és szakember és tudáscserét valósítsunk meg. Az EU megfigyelők részt vehetnének a jövőben az ICAO audit misszióiban az EU tagállamokon belül, illetve elektronikus adatcserében is megállapodtunk, és hivatalos közös kiadványok létrehozásában. kölcsönösségi alapon. A tanács határozat tervezete arra vonatkozóan, hogy legyen egy közös felelős bizottság is a memorandumban foglaltak végrehajtásáért, most éppen tárgyalás alatt áll. Ez eljárási szabályokat fektetlen le a tanácsra, a bizottságra, a tagállamokra vonatkozóan, illetve a bizottság saját munkájára vonatkozóan. Az együttműködés sajátos területeit jelölné ki, amelyet függelékként tennénk a megállapodáshoz. Ahhoz, hogy azon területek világossá váljanak, ahol közösek az érdekeink, illetve még bizonytalanság van, vagy légibiztonsági hiányosság, ott a bizottsággal együttműködve fog az ICAO ajánlásokat tenni a biztonság javítására, és formális koordináció is lesz az érintettek között. A megközelítés kölcsönös elkötelezettségen alapul. A legmagasabb szintű légi biztonsági szabályozásokat akarjuk megvalósítani, és ennek megfelelő ajánlásokat kiadni közösen. Június 16-án a tanács elfogadta a közlekedés biztonságával kapcsolatos ajánlást, és ezt formálisan is elfogadta a Joint Committee. Az együttműködés, tehát a biztonság, a légirányítás és a környezetvédelem területén valósulna meg. További függelékek szabályozzák majd ezeknek a részleteit. A tanács minden függelék tekintetében megállapítja majd az EU kompetenciáit, és a Joint Committee felelősségét. A függeléket azonban a parlamentnek nem kell jóváhagynia sajnálatos módon, ugyanis e, a jogalap nem engedi meg ebben a pillanatban a parlament beleszólását a Joint Committee működésébe. Én, az előadó, azonban úgy gondolom, hogy a parlamentet igenis meg kéne kérdezni ebben a kérdésben, és hogyha a lehetséges, akkor a megerősített együttműködés keretein belül ki kéne kérni a mi bizottságunk véleményét minimum a együttműködési megállapodással kapcsolatban. Amint tudják a kollégák, a parlament a Lisszaboni szerződés óta egy olvasatban módosítások nélkül, de fel van hatalmazva arra, hogy igent vagy nemet mondjon nemzetközi szerződésekre. Ennyiből áll az én jelentésem lényege, és most megadom Goros úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi követtük a javaslat történetét, és készek vagyunk alapvetően egy nagy igent mondani, de a Chicagói egyezmény kapcsán, amelyet jól ismerünk, és sokszor volt már róla vita, el kéne mondanom itt most valamit ami a repülőgépek zajszennyezését illeti, és egyéb témákat. Azzal nincsen bajom, hogy a parlamentot, parlamentet bevonják ebbe a munkába, de jó lenne, hogyha ez előzetesen történt volna meg, és nem most utólag, utólagosan előzetesen. Mert vannak olyan témák, amelyek kapcsán mi is vitázunk, és nem is tudjuk feltétlenül, ugye ez a légiközlekedés biztonsága, környezeti hatásai, amelyek egyéb témákat érintenek, és ha ez nemzetközi szinten valaki megfogalmazza velünk párhuzamosan, akkor valahogy minimum követelmény lenne, hogy nemzetközi eh, szervezetek munkájáról tájékozódjunk, és ők is a miénkről. Európa és Amerika között a légiközlekedés biztonsága ügyében, meg általában a biztonság ügyében már volt egyszer ilyen vita, és megint csak egy olyan struktúrával találkozunk itt, amely ugye megállapodást tesz lehetővé érdekek alapján a mi megkérdezésünk nélkül, most függetlenül attól, hogy most ez kijavasolt eredetileg a bizottság vagy egy másik fél, tehát azt szeretném megtudni, hogy nem lehetne a jövőben ezt megelőzni. Másik kérdésem pedig az, hogy vannak európai szinten is már a légiközlekedő biztonságban foglalkozó ügynökségek. Ezeket bevonták? Nekik mi a szerepük ebben a megállapodásban? Vagy ők is párhuzamosan végzik a munkájukat, anélkül, hogy bárki figyelne rájuk. Ez nem fölösleges pénzkiadás, hogy egymástól függetlenül zajlanak ezek a tevékenységek, és nincs köztük koordináció? Ezek a kérdéseim tehát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lujász úr a liberális, liberálisoktól kért most szót. Köszönöm, elnök úr. Ahogy ön is mondta, a parlament nagyon alaposan megnézte a, az együttműködési megállapodás következtetéseit. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy megtekintsük az együttműködést. A jelentéstevő gyakorlatilag minden szükségeset elmondott, de én csak szeretném hozzáadni azt, hogy az ALDE nagyon pozitívan tekint erre a megközelítésre. Három megjegyzésem lenne. Az ICAO követelményeinek nagy része, nagy részét belefoglaltuk az európai jogalkotásba, tehát a, a nemzetközi partnerekkel kapcsolatban is versenyképesek tudunk maradni, és ez nagyon fontos dolog. Az Európai Uniónak most lehetősége van arra, hogy formálisan is részt vegyen az ICAO folyamatban. Fontos, hogy ne, ne vesztegessük el ezt a lehetőséget. Másodszorban szeretnék még egy szempontot hozzátenni mindehez, amely frakcióm szerint fontos, ez pedig az eljárások egyszerűsítése. Fontos, hogy egy, egyetlen egy ö, eszközre törekedjünk, egyetlen egy eszköz kialakítására törekedjünk az Európai Unió és az ICAO közötti kapcsolatok terén. Azon kívül az is fontos a megállapodásban, amikor a módszerbeli, illetve a költségvetésbeli átláthatóságot tekintjük, illetve az erre vonatkozó követelményeket, azt is biztosítanunk kell, hogy a titkársággal szorosan együttműködjünk ebben a kérdésben. Foster asszony, köszönöm elnök úr, köszönöm ezt az átfogó magyarázatot támogattunk mindent, amit mondott. Az IKEO nagyon stabil testület, tulajdonképpen csak a jelenlegi helyzet formalizálásáról van szó, hiszen a bizottság már nagyon hosszú ideje együttműködik a szervezettel. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy szabályosítsunk és harmonizáljunk egy sor követelményt ezen az iparágon belül, és érthető talán, hogy a parlamentet nem szükségszerűen mondja, vonják be, hiszen 190 ország és ugyanennyi parlament is elmondhatná a véleményét. Én bízom a folyamatban, nehéz ezekben az időkben bármiféle megállapodásra jutni, például az ETS-szel kapcsolatban képtelenek vagyunk erre. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez ez a dolog, hogy, hogy formálisabb kapcsolatokat teremtünk, most nagyon jó hírnek mondható, jobb megértés lesz közöttünk, és nagyon fontos az iparág számára ez. Köszönöm, Tikáó asszony! Kérdésem lenne, elnök úr. Lesznek-e változtatások a az e, e, le, megkönnyíti-e ez a folyamat a légi közlekedésnek az LTS e rendszerbe való bevonását? Elnök, hát valószínűleg nem a válasz erre a kérdésre ahogy már mondtam, a mellékletek még nincsenek meg, és a mellékletekben majd szó lesz a környezetvédelemről, de az a probléma, hogyha szerepelni fog majd a mellékletben ez a téma, akkor ott sem lesz semmiféle beleszólásunk. Ezért valószínűleg nemmel kell, hogy válaszoljak erre a kérdésre, bár ha valaki a kristály gömbjében más választ lát az ETS-szel kapcsolatban, akkor annak nagyon örülnék, ha megtudnám én is. Szibon úr elnézést kell kérnem először is Szibon úrtól, mert a az előző, a fabokról szóló vitában nem adtam meg önnek a szót a végén, úgyhogy ha esetleg még maradt volna benne önben elmondani való, akkor azt is mondja el. Köszönöm, elnök úr, és ö, köszönöm, hogy hozzájárulhatok ehhez a vitához. Először is azt szeretném elmondani, hogy a jelentéstevő teljesen tökéletesen leírta, az egy, együttműködési megállapodás mögött húzódó eljárást, folyamatot. Ez egy olyan megállapodás, amely az együttműködésünket meg, megerősíti és könnyíti. Egy egy ilyen multilaterális, multilaterális nemzetközi szervezettel, mint az ICAO. Az utolsó hozzászólás az ETS-ről szólt. Mindenki tudja, hogy ezzel kapcsolatban vannak problémák, meg kell győznünk két oldalú, illetve több oldalú tárgyalásokon is partnereinket a világszerte arról, hogy jó lenne hogyha az ETS-ben bevennénk a repülést is. azonban azt is el szeretném mondani, nem először fordul elő az, hogy problémák merülnek föl az ICAO-val, mégpedig a, a készülődő és megvalósító megvalósítandó ö, új jogalkotás, illetve a Csikágoi Egyezmény ö, ellentéte alapján. Ö, voltak a múltban már bizonyos típusú repülőgépekkel kapcsolatban ilyen problémák, és az ETS-nél is ezt látjuk. A környezetvédelem az Európai Uniós jogalkotásnak nagyon fontos része, és többoldalú, valamint kétoldalú tárgyalásokon is sokat vitatkoztunk erről a témáról. Végül is el kellett fogadnunk, hogy a Hasket repülő gépekkel kapcsolatban egy sor dolgot, dologról le kell mondanunk annak érdekében, hogy a nemzetközi együttműködés folytatódhasson. Most az a, do, az a feladatunk, hogy egy olyan rendszert teremtsünk meg, amely segítségével az ICAO folyó munkáját, jogalkotási munkáját jobban befolyásolhassuk, befolyásolhatjuk. Meg kell ennek az e-, együttműködési megállapodásnak egyik célja többek között az, hogy egy rendszeren keresztül EU-ként folyhassunk bele az ICAO munkájába és befolyásolhassuk a politikájukat. Úgyhogy ez egy nagyon fontos vonása a megállapodásnak. Szeretném azt is aláhúzni, hogy, hogy a világban létező partnereink közül néhányan már segítenek az ICAO-nak emberi erőforrással és műszaki szakértelem formájában is, míg az Európai Unió ezen a terül, téren még nem tette magát láthatóbbá, csak az Európai Uniós jogalkotással foglalkozik, és ez, ez, ez néha problémákba ütközik. Szeretnénk ezt a problémát megszüntetni, és most a szakbizottságon belül is meg kell említenünk azt, hogy egy olyan rendszert szeretnénk támogatni, amely a megkettőzött tevékenységeket meg, meg tudja szüntetni, és a biztonsági védelme auditokban lehetővé teszi számunkra a részvételt és azt is, hogy az Európai Unió területén is minden szempontból korrekten megvalósítsuk a biztonsági és védelmi rendelkezéseket. Azon kívül az is fontos, hogy megosszuk azokat a, azt az információt, ami az ilyen fajta auditokból származik. Tehát értékelem a bizottság támogatását ehhez a projekthez, és vállalom annak a felelősségét is, hogy az Európai Parlament szakbizottságát, közlekedési szakbizottságát folyamatosan informálni fogjuk arról, hogy ez az együttműködési megállapodás hol tart, és hogy a vegyes bizottság egyes ülései milyen eredménnyel jártak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Október 21-i a módosítók benyújtásának határideje, ha csak a megállapodáshoz nem tudunk módosítókat benyújtani. November 22-én a Trondban és eh, januárban a plenárison szavazunk. Köszönöm szépen! Az Egységes Európai Közlekedési Térség megteremtéséről szóló fehér könyv Gross úr, Mátyó, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen minden kollégának a jelentős, nagy, néha túlzó érdeklődést. 413 módos időindítvány nyújtottak be. Persze ma délelőtti rekordot ugye nem tudtuk felülmúlni, de egész közel vagyunk a rekordhoz. Én személyesen kevés módosítót nyújtottam be, mert ki akartam használni a lehetőséget, hogy a módosítók beérkezte után a kompromisszumos módosítókat készítsem elő. Hiszen meg vagyok róla győződve, hogy eh, ha a parlament a még ha rövidített listában is, de azért sok módosítót nyújt be, ez nagyobb hatással lesz, mint hogyha egy-két kompromisszumosat nyújtsak be, de persze törekszünk a kompromisszumra is az árnyék jelentéstevőkkel, illetve azokkal a kollégákkal, akik több módosító indítványt nyújtottak be. Az előkészítő munka már kezdetét vettem. Vannak módosítók, amelyek egyszerűen nyelvi jellegűek, ahol a fogalmakat kell tisztázni, Ami pedig a célokat illeti, javaslatom az volt, hogy a jelentésükben egy rövidebb időszakra, 2013-2020-as időszakra korlátozódjunk, azért, hogy konkrétabban tudjuk fogalmazni, és konkrétabb célokat fogalmazzunk meg, százalékos adatokat az évekre vetítve hiszen a fehér könyvek gyakran csak írott malaszt maradnak, nem történik velük semmi, elsüllyednek valakinek a könyves polcában, vagy a fiókjában. Nos, tehát az első bemutatkozásom során nem is annyira szinergiákról beszéltem, amiről gyakran szó van, hanem valamiről, amire itt is rá szeretnék térni. Abból indulok ki ugyanis, hogy különös, különösen a városi közlekedés területén arra kell, hogy törjünk, hogy holnap már meg ne fulladjunk a városok, mert tehát tisztább és hatékonyabb legyen a közlekedés. De személyesen, személyes véleményem az, hogy az e-mobilitás volna a megoldása, tehát az elektromos áram volna a megoldás minden problémánkra. Mi több, kétkednék, kétségeimet hangoztatnám a tekintetben, hogy ez fenntarthatóbb megoldása, mint a jelenlegi megoldások, ugye függ attól, hogy honnan származik az áram. Ezért úgy gondolom, hogy megvalósítható irányba kellene elmozdulni. A célok azonosok talán az idevezető út más, ami az európai közlekedési térséget illeti. Nagyon sok módosítót nyújtottak be a perifér, illetve a köztes régiók képviselői, ez teljesen világos. Ezekből kompromisszumos módosítókat tudunk kovácsolni, nem csak a központi régiókra szabad gondolnunk Európában, hanem az összeurópai térségre. Ide tartoznak természetesen a perifér régiók, mi több a szigetek is. Ez egy magától értetődő dolog számomra, de a szó kompromisszumokban ezt jobban meg tudjuk jeleníteni. Érzékenyebb kérdések a vezetés és pihenési időkre vonatkozó szabályok. Vannak, akik rettegnek ettől a dossziétól, vannak, akik szívesen megnyitnák a vitát, amely ugyanakkor sokak számára Pandora szelencéjének tűnik. A beültetés a tagállamokban úgy működött, hogy illetve volt 27 törvény, mi a parlamentben próbáltuk ezt egységesíteni, aztán minden 27 tagállam más-más módon alkalmazta ezt. Tehát úgy gondolom, hogy az alkalmazás kérdésével, az átültetés kérdésével jobban többet kellene foglalkoznunk, és emlékeztetnünk kell a tanácsot arra, hogy az átültetés határidejét és pontosságát is ellenőrizni kell. Ha a vezetési és a pihenő időkre gondolok, de akkor eszembe jutnak azok a vállalkozások is, akik tevékenykednek. Fontos persze a rugalmasság, és úgy hiszem, hogy a kis és középvállalatokat is helyzetbe kell hozni. A korlátlan kabotázs a piac megnyitásának részét jelenti, ezt nem tartom problematikusnak, de problematikusnak tartom ugyanakkor is, ez párhuzamosan kell, hogy menjen a kabotázs ügyjel, Problematikusnak tartom tehát, hogyha a piacok megnyitása a szociális dömpinghez is vezetne. Nem megengedhető, hogy a jó béreket és a jó képzést veszélyeztessük a dömpinggel. Mondjuk úgy, hogy nem jó képzettségű emberek rossz fizetéssel egyszerűen szociális dömpinget végeznek. A piacok megnyitása ezt a célt nem szolgálhatja. Ami pedig a célokat és a transzeurópai hálózatokat illeti. Nos, a 2010-es dossziéban már egy-két kulcs kijelentést megfogalmaztam, és ezen kulcs kijelentésekből szeretnék kiindulni, és hangsúlyozni szeretném, amit már 2010-ben mondtunk. A parlamentben meghatároztuk a célokat, megfogalmaztuk, hogy mit várunk egy európai hálózattól, és tudjuk, hogyha Kevesebb projektünk van, de erősebb támogatással, mondjuk 30%, akkor jobb eredményre érünk, jutunk, semmit nem érünk azzal, hogyha végtelen listát állítunk fel, melyben az egyes tételek támogatása elenyésző. Ezt a témát tehát a 2010-ben nagy többséggel elfogadott uh, anyag alapján kell feltállalnunk. Úgy persze, hogy a többi szakbizottságot, mondjuk főleg a regi szakbizottságot ne riasszuk el, hiszen a regi szakbizottság már módosítókat nyújtott be attól félve, hogy a regionális alapból a mobilitási alapba átkerülnek a pénzeszközök. Ami pedig a kikötői szolgáltatásokat illeti. Nem az a célom egyedül, hogy liberalizáljam ezeket a szolgáltatásokat, nem, Arról van szó, hogy néhány évvel ezelőtt felvettettük ezt a témát, a bizottság 2009-re akart, vagy kellett volna neki egy véleményt elkészíteni, és ezt követelem be, ezt követelem. Hogy a bizottság készítse elő az anyagát, nehogy az Európai Bíróság hozza meg az egyik ítéletében a hatályos jogot amelyet aztán már nem tudunk módosítani. Fontos tehát, hogy a bizottságtól a kérdésben választ kapjunk. Abból indulok ki, hogy az elkövetkező hetekben konstruktív tárgyalások rajzolják majd ki a lehetséges eredményeket, és így egy sor kompromisszumos indítványt tudunk megfogalmazni, és ezzel a módosító indítványok számát csökkenteni lehet, anélkül, hogy fontos tartalmuk elveszne. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, jelentéstevő. Sokan jelenteztek, Szanalova eh, asszony az SND frakció nevében. Cím vyjádří ostatní kolegové, takže nepůjdu do příliš... Köszönöm szépen, elnök úr jednotného evropského dopravního prostoru je nezbytností, eh, i když jeho Köszönöm szépen, tehát elnök úr, úgy gondolom, hogy egy közös térségre van szükségünk. Egy kis technikai probléma jelentkezett, de most már minden működik. Egy szóval technikai, egy szóval egységes térre van szükségünk, és ezért a fehér könyv becsvágyó céljai eh, követendőek, amelyeket Gros kollega is kiegy, követett, és éppen ezért nagyon fontos, hogy egy közép és hosszú távú vízióval eh, rendelkezzünk. Nagyon fontos, hogy a minőségi infrastruktúra kiépüljön, a szociális feltételek teljesüljenek. Ezek azok a kérdések, amelyek engem vezettek, mint árnyék jelentéstevőt a módosítói megfogalmazása során. Azt tartanám célra vezetőnek, hogy a bizottság minél hamarabb elemzést készít, készítsen az infrastruktúráról, és az egyes tagállami szolgáltatások minőségét is térképezze fel, valamint a hálózati struktúrák terhelését, hiszen ez egy-két területen, mármint az elemzés megmutatná, hogy például a közút biztonság problémát vet fel egy-két helyen. A balesetek 70%-a ugyanis a városokban és vidéken történik. Ezen felül azt is szeretném, hogy a jelentéstevő egy 300 kilométeres indikatív határt írjon elő a teherszállítmányokra vonatkozólag. Így is tudjuk biztosítani a fenntartható szállítást és a modalitást. A fenntartható szállítás a rövid távon mindenképpen cél, a nagyobb távon pedig szisztematikus megközelítésre van szükség egész Európa számára. mi frakciónk a módosító indítványai során a következő kérdésekre koncentrál, a fenntarthatóság, a munkavállalók biztonsága, ez a két kérdés. A bizottságnak feladata, hogy áttekintést adjon a munkaerőpiacról, és a munkaerő, a munkahelyek minőségébe is betekintést adjon, úgy, hogy 2020-ig kitekintsen. Az újrahasznosítás, a recycling és más-más kérdésekre is ki kell térni. Sok kolléga módosító indítványában kiegy, kiemeli, hogy a városi mobilitás milyen fontos szempontokkal kell, hogy jelent, jel, bírjon. A tömegközlekedési eszközöket hozzáférhetőbbé akarjuk tenni, kedvezőbb árakat akarunk biztosítani, és jobb menetrendet. Egyszerűen vonzóbbá akarjuk tenni a tömegközlekedést. Hogyha tehát ilyen magasra teszik a lécet, becsvágyó célokat tűzünk ki magunk elé, és a parlament elkötelezi magát a célok mellett, akkor ezek elérhetőek is kell, hogy legyenek, de ugyanakkor nagy parlamenti többséggel kell, hogy támogassunk őket a tanács irányában. Nem csak a um, kikötői csomag áttekintésére kell koncentrálni. Az elnök megszakít. Köszönjük szépen, Olga, Olga köszönjük, befejezem, mondja Olga. Egy szóval nem csak a kikötői csomag eh, áttekintésére kell koncentrálnunk, hanem a munkaerő irányelvben eh, a közút forgalom biztonságára is koncentrálnunk kell, úgy, hogy eh, ugyanakkor a már meglévő irányek, irányelvek alkalmazására is koncentrálunk. Ugyanakkor van egy kérdésem a jelentéstevő módosításával kapcsolatban jelentéstevő kollega. Jelentés tervezetében az európai tér meghozatalá szempontjából előírt dátumot módosította 2015 helyett 2013-ra. És a um, utas adatok tekintetében is rövidebb határidőt tervez előírni. Optimistábbá vált az elmúlt időben? Köszönöm szépen, és örömmel várom a vitát. Köszönjük szépen, és most a liberálisok árnyék jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban úgy áll a dolog, hogy otthon Németországban azt mondták nekem, már megint a fehér könyvről beszéltek, ez már megint egy ilyen eldorádó lesz, egy ilyen kívánság műsor, soha nem lesz a felvetésekből valóság. Hát ez nem egy jogalkotói anyag, hanem ez voltak éppen a közlekedésről gondolkozók bibliája, ahol az akarjuk, hogy milyen irányba akarunk haladni a közlekedéssel. A fehér könyv értelemszerűen sok területet érint a közlekedés különböző területeit. Mátyő említette, hogy 413 módosítót nyújtottak be, frakcióm az ALDE nagyon szorgos volt, 108-at nyújtottunk be. Láthatják, hogy, ebb, hogy négyen vagyunk itt az ALDE és a közül, tehát megérthetik, hogy nagyon izgat bennünket ez a téma, és nagy változásokat lehet itt elérni. Egy valamit szeretnék világosra tenni, hogy nagyon sok módosító pénzek, pénz a finanszírozással foglalkozik, hiszen a közlekedési struktúrak módosítása pénzbe kerül. Éppen ezért nagyon kíváncsian várom a tárgyalást a jelentéstevővel a kompromisszumokról. Én is elvégeztem a házi feladatot. Osztottam, szoroztam, és úgy láttam, hogy például többet kap a vasút vagy a tengerhajózás, vagy az Európilt bevonják a tentébe, ez ugye a zöldnek javaslata. Ez mind-mind szép gondolat, de utána az a kérdés, hogy mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy ezt valahonnan máshonnan kell majd finanszírozni. Tehát úgy gondolom, hogy világossá kell tennünk, hogy hogyan döntsünk, hiszen akárhogy keresgélünk, csak száz százaléknyi pénzünk van Persze lehet, hogy megpróbálunk több pénzt megkaparítani, de ez nem nagyon valószínű. Ennyit a tentékről és a finanszírozásról. Sokat hallottunk a multimodalitásról. Helyes, hogy azt mondjuk, hogy minden közlekedési eszközökre szükség van, a multimodális platformokra is nagy szükség van, és persze ezt az európai szállítási folyosók kulcshálózatáról szóló vitába kell beágyazni. Csodáltam, hogy a szá- százalék adatoknál nem kaptunk meg több módosító indítványt, például a szindioxid kibocsátás csökkentése tekintetében. Azt hiszem, hogy sokkal reálisabban gondol, gondolkodtak a kollégák, és így valóban könnyebb lesz megegyezésre jutni. Még egy észrevétel az Alderészéről, a port package-ről, a kikötői csomagról sok módosítót nyújtottunk be, hiszen sok tengerparton lakó kollégánk van, ezért érdekli őket a kikötői szolgáltatások. Ugye, Matyő, beszéltél ö, erről, de sokan nem csak az Alder részéről azt mondják, hogy nem akarunk egy Port Package 3-at. Ugye, ahogy németül szépen mondjuk, a módosulás csak rosszabb eredményre vezethet. A légi közlekedés területén is az ALDE hallotta hangját például a fogyatékkal élő emberek szempontjainak érvényesítése nagyon fontos számunkra. Frakciunkban ez a kérdés mindig a figyelem homlok terében van. Aztán a dátum kapcsán. Olga beszélt erről. Igen, becsvágyovált a dátum, és vannak persze más dátumok, versengő határidők, tehát az a kérdés, mit várunk el a bizottságtól, úgy hiszem, hogy realistának kell maradnunk, és persze örömmel tekintek a további tárgyalások elébe. Bradborn úr kapszolt parancsoljon az ECR frakciótól. Köszönöm, elnök úr! Egyes kollégák bizonyára emlékeznek még, amikor az első vitát tartottuk erről a témáról, amely tulajdonképpen lefordíthatatlan, és sok részletet azóta tisztáztunk Mastercard úrnak. Igaza van, amikor azt mondja, hogy ez nem jogalkotási dokumentum, hát még jó, hogy nem, azt mondom én. A módosítókkal, amelyeket benyújtottam, azt próbálom elérni, hogy bizonyos dolgok kikerüljenek a szövegből, amelyek ilyen nagyon ö, bonyolultak és érthetetlenek. Grossúra bevezetőjében és utalt erre a problémára. Olyan fehér könyvre van szükség, amely gyakorlati, végrehajtható és költséghatékony célokat fogalmaz meg, és nem elméleti idealista célokat. Egyetértek, Matyi, azzal a gondolatoddal, hogy hosszabb perspektívába kell helyezni ezt a témát, mert minél ö, ugyanakkor nem jó, ha túl messzi távlatokat jelölünk meg, mert akkor annál kevesebb lesz megvalósítható ebből, tehát közelre kell hozni a célokat, és gyakorlatiasabbá tenni a javaslatokat. Elnök úr, még lenne néhány megjegyzésem a, azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyek ezeket a fehér könyvben csak mint kompetencia tévesztésként tudok hívni. Ugye a városi közlekedés témájában sok kompetencia átlépés történik itt, ahol szubszidiaritás elvének érvényesítésére lenne szükség, ezeket nem, hogy nem európai, hanem nemzeti szinten sem lehet kezelni. Ezek helyi kérdések, és teljesen fölösleges ezekbe beleszólni felülről. Tehát teljesen fölösleges ezeket európai szintre emelni. Egyetértek Grossúrral abban az elvében is, hogy világos célokat kell megfogalmazni, legalábbis nekünk a parlamenti jelentésben, mert egyértelmű, hogy ha bármilyen munkaanyagot szeretnénk, amiből később más is tud dolgozni, vagy mi is, akkor koherens, egyértelmű, végrehajtható célokra van szükség. Néhány további gyakorlati javaslatom lenne, mielőtt lejár az időm. A TNT programmal kapcsolatban mások is elmondták ezt, korlátozni kéne a célkitűzéseket nem csak a pénzügyi válság miatt, és azért, mert nincs pénz ezeket a grandiózus projekteket megvalósítani, hanem azért is, mert ugyanakkor meg kis projektekkel gyors sikert lehetne elérni a tentén belül is. Például a légiközlekedés ö, zsúfoltságának csökkentése területén, és vannak más kispénzzel is elvégezhető projektek, mint például a nem biztonságos teherautó parkolók javítása, az, az Egyesült Királyságban ez mindenképpen gond és viszonylag kis pénzből megoldható lenne. Tehát azt próbálom itt a módosítókkal elmondani, hogy legyünk reál politikusok, térjük vissza a földre, és grossúrral összhangban specifikus, konkrét, kisebb célokat jelöljünk ki, és ne gyönyörű, de elérhetetlen és zavaros célokat. Köszönöm. Kamer úr, köszönöm szépen magát a jelentést az előadónak, Gross úrnak a fehér könyvnek nagyon fontos szerepe van. A mobilitás változása nélkül a klímaváltozás elleni harc is reménytelen, tehát ha a klímaváltozással szemben fel akarunk lépni, akkor a mobilitási kérdéseket, a közlekedési kérdéseket e, kezelni kell. Európában túl olcsó a közlekedés, legalábbis egyes ágai mindenképpen, és olyan keretfeltételeket kéne teremteni, amelyek teljesen mások, mert jelenleg rossz irányba tartanak a folyamatok, semmi közük a környezetvédelméhez. Matthew fontos, hogy a, a városok nevét is leírja. A széndiokszid kibosítások 30%-áért a városok felelősek ugyanis, és 1990 óta 35%-kal nőtt a közlekedés CO2 kibocsátása, tehát amit a más területeken elkezdett, vagy hát sikerült lassan ugye visszaszorítani, az most a közlekedés által többszörösen pótlódik, és a városi közlekedés felelős minden klímaváltozást okozó gáz 70%-áért, mondja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Tehát óriási esély is van ebben a katasztrofikus helyzetben a városi közlekedéshez kell hozzányúlni, a közúti közlekedésben általánosabban éve, és München főpolgármesteret idézném, aki azt mondja, hogy 11 év polgármesterség után Hans-Johann Fogelnek hívják, ő volt annak idején legfiatalabb, egyik legfiatalabb ö, polgármester, azt mondta, hogy az autó megöli a városokat, és aki autót vet, az káoszt arat, és ezt ő már a 70-es években elmondta, és 40 év alatt még mindig nem fogtuk föl, hogy ez igaz. A mobilitásunkon változtatni kell. Mit jelent ez? Nem ö, követelhetünk, és akkor még klímaváltozásról nem is beszéltünk, most a városok tönkretételéről beszélek. Berlinben például az autók több utat tettek tönkre, és több házat tettek tönkre, mint a világháború bombái. Ez hihetetlenek tűnik a 45-ös fényképeket nézve, de igaz, mert azóta sokkal több épület omlott össze, út romlott el, csak ezeket azóta megint újra, meg újra, meg újra megépítették. Tehát 60%-a Európa Európában a beruházásoknak közútépítésre megy, és csak 30% megy vasútépítésre. Itt az 50-es évek óta mondjuk ezt, és mégsem történik semmi. Soha nem fogjuk elérni ezeket a célokat, hogyha ezzel ellentétes dolgokat fogadunk el. Most te felsoroltad, hogy milyen ö, ö, csökkentési célok vannak előírva az egyes ágazatokra. A közlekedés egészét 30%-kal kéne csökkenteni 2020-ig, és nem a bizottság miatt, mert a bizottság úgyis csak négy éves programokat mer előri, mert utána jön az özenvíz. De ha hosszabb távon gondolkodunk, akkor 30%-kal kéne csökkenteni eleve a közlekedés volumenét a városokban, hogyha bármit el akarunk érni. És hogy ezt az egyes országok, önkormányzatok hogy csinálják, azt nem tudjuk még, de 30%-kal kéne csökkenteni a közlekedést. Mármint, hogy az autóközlekedést. És ez pártpolitikától, meg bizottsági programtól függetlenül ö, kialakított mutató, és olyan tarifákra lenne szükség, amelyek összevontak, tehát hogy nehogy ezzel még többet roncsunk a szociális dömping által előidézett helyzetem, mint maga a szociális dömping. Tehát olyan jegyekre van szükség, amely több módusra érvényes, több közlekedési ágra. Minden mozdony ö, ö, forgalomba helyezésekor mindig a költségekről beszélnek, miközben máshol más óriási költségeket ö, ö, okoz ö, a vasút hiánya. Ami az elektromos mobilitást illeti, már száz éve zajlik a vita az elektromos közlekedésről, 1902 óta. Az ICASZ kapcsán most ugye öt problémát lehet megfogalmazni az autók által okozott problémát. Ezek közül egyet old meg az elektronikus közlekedés, de nem oldja meg az utak, az épületek, a zajártalom, a be- bebetonozás és egyéb urbanitási problémákat, már pedig ezeket a dolgokat minden egyes polgár évente Németországban 3000 euró adó befizetéssel fizeti meg. A környezetvédelmi hatóságunk Németországban azt mondta, hogy a jelenlegi autóközlekedés által kibocsátos, kibocsátott emissziókat 25%-kal lehetne csökkenteni, hogyha a leg jobb anyagokat használnánk minden közlekedési eszköz gyártásánál. Tehát ez még az elektromos autó nem old meg semmit, vagy csak nagyon keveset, és maga az elektromos autógyártása is problematikus. Hogy ezt hogy oldjuk meg? Tehát az elektromos mobilitás nem rossz dolog, csak nem oldja meg a problémának csak egy töredékét, és az összes többi aspektussal is foglalkoznom kéne. E, ugyan hadartam, de az elnök úr így is már kopogtat, úgyhogy kénytelen vagyok befejezni. Köszönöm szépen. Még vannak felszólalóink. Dikánez Pascal úrnak adom meg először a szót. A shadow előtt. Köszönöm szépen, elnök úr. Most arról gondolkodunk itt, hogy mi ennek a fehér könyvnek egyáltalán a jelentősége, mi legyen a terjedelme, van, aki karácsonyi ajándékozás előtti kívánságlistaként tekint rá, van, aki azt mondja, hogy konkrét, egyszerű célokat tartalmaz. Valahol meg kéne találni egyáltalán ennek a helyét. Az előadó meg világosan leszögezi, hogy konkrétan a fehér könyv mire való, milyen célokat szolgálhat, és ő elég realisztikusan közelíti meg a kérdést, a problémákat is, hogy hogyan kéne őket kezelni, egy biztos, hogy ez a 400 módosító javaslat, amely most itt születik a fehér kapcsolatban, ez sok. És ezeket a kihívásokat és a módosítókat, amelyeket ezek megfogalmaznak, egyszerűsíteni kéne. Egyes országokban a közúti közlekedés kényszerűség, nem lehet megkerülni, nem lehet helyettesíteni. Tehát meg kell tanulnunk ö, itt a különböző nemzeti sajátosságokat ö, egymással ö, ütköztetni, illetve hát valamilyen egyensúlyt találni közöttük. És miközben a vasutat támogatjuk, valódi belső piacot és közös közlekedési politikát kellene ennek a belső piacnak megfogalmaznia. És akkor még nem tisztáztuk a kompetenciákat, már pedig nagyon hamar, ha ez felmerül, akkor a kompetenciák kérdése, sőt az adóharmonizáció kérdése is felmerül, ezek pedig tudjuk, hogy csak hosszú távú célok lehetnek, ha egyáltalán. És akkor az Európai Unió versenyképessége is felmerül, mint szempont. Már pedig, hogy A-ból B-be hogyan jutunk el, az nagyon összefügg a versenyképességünkkel is. Tehát a közlekedés fejlesztése egyfelől kívánatos, másfelől konszenzus képes javaslatokat kell tennünk, amely, amelyek átmennek a különböző fórumokon. Nem tetszik nekem most az, hogy többen megpróbálják kiátszani egymással a különböző közlekedési modalitásokat, és át akarják az egyikről a másikra terhelni az utasokat, a terhet, a, a szállítmányokat. Ez nem oldja meg az európai problémákat. Ez csak egy aspektus. Ilyen egyszerűen nem oldható meg a probléma. Itt értékítéletekről is szó van. Persze minden javaslat mögött van egyfajta értékszemlélet, és az én véleményem az, hogy azon kéne lennünk, hogy ezeket az érdekeket és értékeket közelebb hozzuk egymáshoz. Olyan javaslatra van szükség, amelynek pozitív az kicsengése, amely a jövőbe mutat az európai közlekedési, közös közlekedési politika irányába. Nem tudom, hogy az előadónak sikerül-e majd ezeket mind belefogalmazni a szövegbe. Rajul úr, Köszönöm szépen a szót. Nem akarok most ismétlésekbe bocsátkozni. Kérem a kollégákat, hogy akkor ők is legyenek azon, hogy kompromisszum képesek legyenek a módosítók, és a szöveg is olyan legyen, hogy majd a bizottsággal érdemben tudjunk róla egyeztetni. Integrált európai közlekedési rendszerre van szükség, ennek azonnal felmerül a finanszírozási háttere, hogy honnan jöjjön a pénz. Erről is el kell gondolkodnunk, nem lehet csak vágyakat megfogalmazni. A különböző modalitások jobb összehangolásával nyilvánvalóan pénzt lehetne megtakarítani, és az egyes közlekedés működtető közlekedési cégek között több összhangra, együttműködés lenne szükség, különösen gondolok itt a légi közlekedés és egyéb közlekedési ágak összehangolására. És tartsuk szem előtt a piacot. Ha a piac egyre jobban megnyílik, liberalizálódik, akkor oda kell figyelni arra, hogy ez ne érintse hátrányosan a szociálisan gyengébb országokat vagy szereplőket. Nagyon bonyolultak ezek a közlekedési kérdések, ugyanakkor megkerülhetetlen, hogy minden aspektusukkal foglalkozzunk. Mégpedig időben, jó időben, mielőtt a bizottság maga is tovább lép. Köszönöm. Már most is kezdünk megállni az előrelépésben, látszik a Zsák utca, ugyanakkor az európai polgárok mobilitási igénye folyamatosan nő. Ne legyünk idealisták, a közlekedés iránti igény és a közlekedés volumene tovább fog nőni, és az a híres cél, az úgynevezett model shifting, az ugye mantraként minden ülésen elhangzik, de ez sem old meg mindent, és ennek is vannak nyertesei, vesztesei, nem feltétlenül a köz az, aki nyer rajta. Nem mindegy, hogy a kis távolságokról, a város közelít közlekedésről beszélünk, vagy más közlekedésről. Van, ahol a a sín, a vasúti közlekedés a hatékonyabb, van, ahol nem. Tehát differenciáltan és több lépcsőben kell gondolkodni. Sok jó érve elhangzik, de az egyes tagállamoknak teljesen mások az érdekeik és adottságaik, és erre nem lehet nem figyelemmel lenni. Ami a városi mobilitást illeti, a bizottság ugye egy cselekvési tervet dolgozott ki, és kísérletet tett arra, hogy erősítse a tapasztalatcserét, és ebből praktikus megoldásokat szűrjön le. És kiderült, hogy ebből nem sok minden jött ki, mert hogy mindenkinek teljesen mások az érdekei és tapasztalatai. Nincsenek közös tapasztalatok. Ezeket elmondván egyébként támogatom az előadó törekvését. Páncsolyan asszonyom, köszönöm szépen elnök úr a szót. Először is gratulálni szeretnék az előadónak, kiváló anyagot állított össze. Nagyon szolgalmasan és hatékonyan működött, ezt koordinátorként is mondom, és tevékenysége egy közös élményünkre emlékeztetett. Az, hogy most ilyen sok módosító született, ez nem azt jelenti, hogy rossz a szöveg, hanem az, hogy nagy az érdeklődés a téma iránt, és ez mindenkit foglalkoztat. Mindenki látja, hogy mennyi probléma van, milyen esélyek és korlátok vannak, mennyire függ a növekedéssel össze a közlekedés, mennyire mások a teritoriális körülmények, a teritoriális kohézióhoz, hogyan járulhatna hozzá közlekedés javítása, illetve a versenyképességének Európával is mennyire szorosan összefügg a kérdés. Nyomást kell gyakorolnunk közösen, mert égetőek a közlekedési problémák. Fel kell rázni a közvéleményt. A parlament sok mindent mondott már, helyes dolgokat a múltban is, az utasjogokról, a fogyatékkal élők közlekedési hozzáféréséről. Sok-sok jó kezdeményezés megfogalmazott már körünkben, de ha tényleg munkahelyeket akarunk teremteni közlekedés szervezés és fejlesztés által, akkor itt most nagyot kell lépnünk. A fogyatékkal élők igazán megérdemelnék már, hogy foglalkozzanak velük a közlekedés kapcsán. És ezzel munkahelyeket lehet teremteni. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a jövő infrastruktúráját miből finanszírozzuk, miből építsük meg. Barózó úr a legutolsó ülésünkön azt mondta, hogy több szinten képzeli el ennek a kérdésnek a tá- megtárgyalását. Helyi, regionális önkormányzatok felelőssége is ez, nem lehet nélkülük és fölöttük döntéseket hozni, a felelősségbe őket is be kell vonni, nyilván. Velük együtt kell tervezni. Az irányításnak tehát valóban több szinten kell megvalósulnia, és olyan jövőbe mutató dokumentumot kell megfogalmazni, amely erre a több szintűségre tekintettel van. Én magam is jó pár módosítót fogalmaztam meg, Például a távolsági és helyközi közlekedés kapcsán is, és most válságos időkben ö, meg kell őriznünk a rugalmasságunkat, illetve fókuszáltan kell részfeladatokat kitűznünk magunk elé. A közlekedési ágazatban is, mint máshol is, kiáltó szükséglet mutatkozik az innováció iránt. A 2020-as célokat egyébként nem tudjuk megvalósítani, ha nincs innováció, nincs a fenntarthatóság elveit és a munkahelyteremtés igényét egyszerre szolgáló ötletünk. Új típusú járművekre van szükség. Még mindig nincs törvényi szabályozás az új típusú járművek fejlesztésének. Ezt többször követeltük már, pedig ezt lehetne jogszabályilag is támogatni, ezt a kutatási tevékenységet. A kék öv fogalmának ö, ö, kérdése is stratégiai megfontolásokat igényel. Olyan program lenne szükség, amely ösztönzőleg hat, az európai hajózásra, és segít a hajózási ágazatnak kilábalni jelenlegi válságából. Itt is kompetencia átfedések, problémák vannak, és hiányoznak a szabályok. Az emisszió kérdését a hajó közlekedésben keményen górcső alá kell venni, ugyanakkor nem szabad hagynunk elhalni ezt az ágazatot. Új típusú energiahordozókra lenne szükség a hajózásban is. Ezekre is irányul néhány módosítom. Ami a városi és helyközi közlekedést illeti Európában, én a villamosokra vonatkozóan írok itt le például dolgot, lehetne növelni a szerepüket a városi közlekedésben feltétlenül. Tehát új ösztönzőket kell megfogalmazni a transeurópai hálózatok kapcsán, de nem szabad elvesztenünk érzékünket sem. Olyan javaslatokra van szükség, amelyek a territoriális kohézió elvének is megfelel. Mr. Bach. Bach úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok mindent megismételni, miről idáig szó volt, de úgy hiszem, hogy mégis érdemes volna egy-két pontot kiemelni. Egyrészt a szociális feltételekről. Azt hiszem, hogy Mátyő nagyon pontosan emelte ki a szociális feltételeket, hiszen a közlekedési ágazat egy image problémával küzd. És itt mind a szociális feltételek, a munkafeltételek, mind a képzés, a továbbképzés nagy szerepet játszik. Hiányzanak a szakértők a közlekedési ágazatban. És azáltal, hogy a képzést javítjuk, és a szociális feltételeket javítjuk, hozzájárulhatunk az image javításához. A határon átnyúló javítások nagyon fontos szerepet játszanak, nem csak a közúti területen kell az ellenőrzéseket javítani, hanem a szűk keresztmetszeteket is ki kell bővíteni, tágítani az infrastruktúrában, és sok mindent kell a szabályozókban is egyszerűsíteni. Az energiahatékonyság nagyon fontos. Csökkentenünk kell az energiafelhasználást, ez egy imperatívus, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a jelenlegi közlekedési volument hatékonyabban lehet eh, lebonyolítani. Úgy gondolok, hogy az üres szállítmányokra, illetve az üres teherautókra, vagonokra, amelyek tényleg az abszurd kabotás szabályokra vezethetők vissza, tehát itt van mit módosítani. Számomra a biztonság is nagyon fontos szerepet játszik. Javítani kell a pihenőhelyek minőségét, kulturáltságát, nem csak a munkafeltételekre hat ez ki, hanem valóban a munkabiztonságra is. Nap mint nap látjuk, hogy tehergép járművek állnak az autópálya leálló sávján, mert eljött a közlekedési tilalom ideje, de a parkolók megteltek. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Gross úrnak. Azt hiszem, hogy számíthat a támogatásunkra és sikeres munkát fogunk végezni. A bizottságnak is gratulálnék a fehér könyvhöz. Nagyon alapos és komplett dokumentum, ez nagyon sokféle intézkedést tartalmaz, és a bizottság elkötelezettségét is jelzi arra vonatkozóan, hogy hajlandó a megfelelő javaslatokat és benyújtani, és az intézkedéseket elindítani. A módosítóim a közlekedési infrastruktúra új tagországok beli megjavítására vonatkoznak, illetve hogy ez rész, ezek részei legyenek a jövőbeni többéves pénzügyi, pénzügyi keretnek, hogy nem sokára elér, felzárkózhassanak a tagállamok, az új tagállamok, és megszüntethessék a régi és az új tagállamok közötti szakadékot. Azon kívül azt is támogatom, hogy, a, hogy 2025-re 50%-kal emeljük a teherautóparkoló helyek számát. A vasúti szektorban is szeretnék infrastruktúra fejlesztéseket látni, főleg annak érdekében, hogy egy nagysebességű vonat, illetve vasút hálózatot tudhassunk létrehozni, amely az Európai Unió összes országát összetudja kötni. Ezzel kapcsolatban az NIADIS program fejlesztése is fontos, illetve hogy integrált Európai Uniós politikát folytassunk a belvízi hajózás terén is. A tengerhajózás integrációja is fontos illetve ennek összekötése a belvízi hajózással, valamint más közlekedési módozatokkal. És nem utolsó sorban a megfelelő infrastruktúrák fejlesztésére is fölhívom a figyelmet, például az elektromos autók használatára, használatával kapcsolatos hiányzó infrastruktúrák fejlesztésére. A bizottságtól minden ötödik évben jelentést kellene kérnünk arról, hogy a bizottság által javasolt intézkedések megvalósítása hogy megy. Jó lenne, hogyha lenne egy ilyen jelentés, mert tudnunk kell, hogy folyik-e valami, vagy történik-e előrelépés az ügyben. Tomozza úr. Köszönöm szépen, megígérem, hogy csak egy percet fogok beszélni. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevők kiváló munkáját. Három dolgot szeretnék elmondani, mert, a, mert 30 módosítót nyújtottam be. Először is a logisztikai szektorról ad ugyan adatokat, de ennél a logisztikai szektor sokkal fontosabb a logisztikai szektor nem csak egy, egyik a több sok közül, hanem ez az, ami biztosítja az egész európai ö, gazdaság szempontjából versenyképes működésünket. Ezért jó lenne, hogyha rugalmasabbá tennénk a fehérkönyv néhány cél kitűzését, különösen a logik, logisztikai szektor nyereségességesről szóló kit, célkitűzéseket. Másik megjegyzésem az lenne, hogy a külső költségek internalizálásával kapcsolatban vegyük be a jelentésbe azt is, hogy minden módozatot bele kell foglalnunk a, az internalizálásba, és a teher, valamint a személy szállítást egy, egy formán fontosnak kell tartanunk itt a bizottságnak harmadsorban ellen kell állnia a bizonyos tagállamoktól ö, ö, érkező nyomásnak, amikor azok a kötelezettségeiknek, illetve a kötelező jellegű feladatokat nem, ajánl, nem akarják elvállalni. Azon kívül az is fontos, hogy legyen egy független, erős nemzeti szabályozó szervezeteket magába foló hálózat, illetve legyen egy európai szabályozó szervezet is. Együtt fogunk működni a jelentéstevővel, és remélem, hogy sok kompromisszumot tudunk majd elérni. Köszönöm, hogy az elnök Komocákos úr. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm az elvégzett munkát, nagyon jó minőségű munkáról van szó, és biztos vagyok benne, hogy megvan benne a megfelelő konstruktivitás, és hogyha mi is konstruktívak eh, vagyunk és együttműködünk, akkor nagyon jó eh, és eredményorientált dokumentumot fogunk tudni elkészíteni. Matthew is, és Brandown úr is megemlített valamit, amely nagyon fontos, az, hogy gyakorlati és realisztikus megközelítést alkalmazzunk az intézkedések során. Ez kell, hogy a sarokköve legyen a munkánknak egészen a a jelentés szövegének véglegesítéséig. A gyakorlati elérhető és realisztikus célokról azért beszélek, mert a szabályozást, regionális szabályozást meg kellene próbálni elkerülnünk, mivel globális iparágról van szó. Nagyon sok szempontból, nagyon sok területet már amúgy is nemzetközi szintű egyezmények szabályoznak, és ezt nem szabad elfelejtenünk, amikor a jelentéseket, a, például a hajózással kapcsolatos jelentéseket készítjük. Szeretnék két dolgot megemlíteni. Az egyik a széndiokszid kibocsátás csökkentése. Tudjuk, hogy a, um, a kibocsátások csökkentése bizonyos részről már nagyon jó példákkal jár elő, elől regionális eredmények vannak, és reméljük, hogy az ilyenfajta regionális intézkedések majd példaképpen szolgálhatnak egész Európa számára. A másik pedig a, az, hogy 2012-re nemzetközi szintre emeljük a hajózó személyzet képzésének szintjét. Én úgy gondolom, hogy mindenféle új jogalkotási javaslat ezen a területen figyelembe kell, hogy vegye a már meglévő követelményeket is. Tehát vannak bizonyos oktatási minimum követelmények, vannak tanúsítás követelmények és más már meglevő szabályozások. Jó lenne, hogyha ezek fölött, ezek, ezeken kívül nem fogadnánk el túlságosan sok regionális intézkedést és remélem, hogy ezekkel a két, utóbb két, kettő említett területekkel kapcsolatban is kompromisszumot fogunk tudni elérni. Remélem, hogy sikerül majd jó, eredményes jelentést készíteni. Elnök, köszönöm, úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni elnök úrnak a munkájához, különösen egy olyan dokumentum előkészítéséhez, amely most is az asztalunkon fekszik. Pascal úr már elmondta, hogy olyan ez, mint egy karácsonyi képeslap. Hát én hiszek a télapóban, én sok mindenben hiszek. Egész listáját készítettem el a kéréseknek, amelyek remélem meghallgatásra találnak majd az egységes közlekedési térség az egységes belső piacon belül igen fontos. De az is fontos, hogy a közlekedési politika figyelembe vegye a különböző régiók különös, különböző adottságait és szempontjait. Különösen azokra a témákra gondolok, amelyek a régiókban élő emberek ket különösen érintik. Gondolok például itt a kikötőkre. A kikötők alapvető jelentőségűek, és Európa számára az egységes belső piac nagyon fontos. Azonban a legtávolabbi régiók nem régiókban meglé, meglévő repülőtereken, kikötőkön, kik, repülőterek kikötők nélkül nem létezik a belső piac, ezért nagyon fiasz, hogy fontos, hogy ezt is belefoglaljuk a jelentésbe. A tengerhajózási szektor, a tengeri autópályák szabályozása szintén nagyon fontos. Fontos a logika, logisztikai platformok megvalósítása a nemzetközi közlekedés terén. A Marco Polo program megvalósítása is nagyon fontos, valamint a tengerhajózási kiszolgáló struktúrák fejlesztése sem figyelmen kívül hagyható a legtávolabb, legtávolabbi régiókra nem nagyon történik utalás a jelentésben, már pedig ez a fehér könyvvel kapcsolatos jogaink számára fontos, úgyhogy ne feledkezzünk meg a legkülsők régiókról sem. Köszönöm a szót, én is köszönöm a jelentéstevőnek a gondos munkáját, és nagyon sok munkánk lesz még a módosítókkal. Én is benyújtottam néhány módosítót. Először azt szeretném megemlíteni, amely a következővel kapcsolatos. A bizottság a külső költségek internalizálását javasolja minden módozattal kapcsolatban, de aláhúznám, hogy nagyon fontos a kettős megadóztatás elkerülése. A közlekedési szektor nagyon bonyolult, fontos, gazdaságilag fontos ágazat, és az adó rendszer nem építhető be, nem valósítható meg olyan területeken, ahol már folyik az ETS megvalósítása. Például itt a kikötőkre gondolok, nagyon fontos, hogy a hát országot minél nyitottabban meg tudjuk őrizni, tehát hogy ezt az elvet semmiképpen nem, ne felejtsük el. A jelentéstevő is aláhúzza jelentésében, hogy a multimodális platformok számát 20%-kal szeretné emelni. Megemlíteném, hogy nem csak a számuk fontos ezeknek a platformoknak, hanem a hatékonyságuk is. Módosítót nyújtottam be azzal a javaslattal kapcsolatban is, hogy a TNT finanszírozásnak legalább 10%-át hajózással kapcsolatos projektekre kellene tölteni. Én, költeni. Én szerintem ez a százalékszám lehetne magasabb is, de az a fontos, hogy ezzel kapcsolatban ne felejtsük el a tengeri kikötőket és a belvízi kikötőket sem. Tehát fontos, hogy ezt a szempontot egy kicsit kibővítsük. Én is nagy örömmel várom a jelentéssel kapcsolatos együttműködést. Köszönöm szépen. Elnök, Jeje asszony kap most szót a bizottság nevében. Elnök úr, köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni én is a jelentéstevőnek az által végzett munkát, gratulálni szeretnék a szakbizottság tagjainak ahhoz a tényhez, hogy 413 módosítót sikerült benyújtaniuk. Természetesen nagyon szorosan nyomó követtük ezeket a módosítókat, amelyek arról tanúskodnak, milyen széles körű az érdeklődés a dosszié iránt. A bizottság úgy gondolja, hogy a Gros jelentés a fehér könyv jövőképét és terveit támogatja, és azt gondoljuk, hogy nézeteink a közlekedési politikáról egy mutatnak. Ennek ellenére van egy-két észrevétel, amelyet meg szeretnék ismételni, elnézést, hogyha ezt megismétlem magamat, mert ezt már többször elmondtam a belső piac befejezése, kialakítása alapvető fontosság ez fontosra teszi a piacnyitást 2012 végére a negyedik vasútcsomag um, megnyitása jelent majd a fontos lépést, itt az üzemeltetők és a szabályozók választásáról lesz szó. Figyeltünk a Blue Belt, um, a kék um, gyűrű megemlítésére, és erről külön szeretnénk szólni a szó szövegben. Ezen felül pedig a bizottság az közúti teherszállításokról is szabályokat készít elő. Másrészt úgy gondoljuk, hogy a vezetés és pihenési időkre vonatkozó szabályokat nem kell újra-újra szabályozni, sokkal inkább az átültetésüket és a végrehajtásokat kell szabályozni. A bizottság ezen felül fehér könyvében egy sor célt és eh, indikatív célt is meghatározott 2013-ra, 2030-ra és 2000 és későbbre, 2000, korábbra pedig az éghajlatcsomag kapcsán fogadtunk, fogalmaztunk meg szabályokat, és ezekhez természetesen a célokhoz, melyeket megfogalmaztunk, tartoznak a hatástanulmányok. Hangsúlyozni szeretném, hogy a többi cél meghatározása lehet, hogy eh, ellentmondásokhoz vezet, vagy pedig olyan célokról is hallottunk, amelyek túl becsvágyóak, túl optimisták, vagy nehezen elérhetőek. 2020 csak 9 évnyi távolságra van, nagyon rövid idő ez a közlekedés politika területén, és eh, nagyon sok nehezen elérhető célokról volt szó. Szóval a Tenti bizottság mint tudják, október 19-én fogja áttekinteni és elfogadni a tenti iránymutatásokat a projektek kiválasztásáról. Nyomon követtem mindezt, amit mondtak ma, és támogatjuk összességében, amit mondtak, illetve úgy érezzük, hogy támogatnak bennünket, de a nagy szűk keresztmetszetek meg kell szólítani, nagyobb a kondicionalitást, a use it or lose it elvet érvényesütni kell, és még sorolhatnám. Annál inkább ez még fontosabb, mint hogy a 25 bottál neked, vagy szűk keresztmetszeti pontot meghatározzuk. Volt, aki említette a technológia, az innováció vagy a kutatás szerepét, ide még hozzátehetném a külső költségek interiorizációjának szempontját, és azt is, hogy, és ennek azt hiszem, hogy a jelentésben fontosabb helyet kell biztosítani. Végezetül pedig a model shift célja kapcsán a fehér könyv egy olyan szenáriót ír elő, amely különböző küszöbérték távolságokra határozza meg a modell shiftet, 300 kilométeres távra a belvízi szállítás, vagy pedig a vasúti szállítást ajánljuk, ez nem kötelező cél, de azt ajánljuk a parlamentnek, hogy kvantifikálható, mérhető célekkel fogal beszéljünk, és ezek tekintsenek ki a benchmarkokra, határértékekre is. Végezetül pedig még egyszer meg szeretném köszönni a bizottság nevében mind a 413 módosítót, melyet benyújtottak. kollégáim nem támogatnak bár ebben, de az öt legjobbat a 84, a 91, a 110, a 121 és a 205-ös módosítók tetszenek nekem a legjobban. Remélem ezeket nem szavazzák ki, olyan van ez, mint egy szépségversenyben, ott is megnevezzük a legszebbeket, még ha kollégám nem is ért egyet velem. Egyébként rendelkezésükre állunk minden módosító indítvány tekintetében. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Mr. Grosch. Grosch úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden kollégának meg szeretném köszönni a hozzászólását. Kérem értsék meg, hogyha nem mindenkinek válaszolok külön, de mindent lejegyeztem. Ne izguljanak, hogy valami elvész. Persze, lehet, hogy egy-kettőről le kell majd mondanom, ez lesz a művészet, másrészt pedig jó egyensúlyt kell találnunk, a között hogy politikai nyomást akarunk gyakorolni számokkal vagy határidőkkel, másrészt pedig nem akarunk elrugaszkodni a realitás talajától. Én is megnyugtathatom az Európai Bizottságot. Messze menőkig egyetértek a bizottság által megadott célokkal. Lehet, hogy a koromból a korom öm, magyarázza ezt, de egyszerűen felhorgat bennem a vágy, hogy tudjam, hogy ez elkövetkező tíz évben mi történik. Fontos persze, hogy mi történik később is, de jó volna látni, hogy mi történik ezen belátható időszakban. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon jó kompromisszumokat sikerül majd megtalálni, csökkentjük a módosítók számát, minőségüket pedig javítani igyekszem. Köszönöm szépen. Köszönöm. November 22-én szavazunk a bizottságban, és 2011. decemberében szavazunk a plenárison a jelentés tervezetről. Következő napi rendi pont az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről Vils asszonyéja. Szó, hiszen ő a jelentéstevő. Hölgyeim és uraim, alapvetően egyetértek a bizottság javaslatával, Egyetértek tehát azzal, hogy egy technikailag semleges megközelítéssel adóztassuk meg az energiaformákat, másrészt ösztönözzük az alacsonyabb kibocsátású energiatermékeket, az alacsonyabb C széndiokszid kibocsátású társadalomba való átmenet során. Három fontos adó ösztönzőről szól ez az irányelvtervezet, a széndiokszid csökkent, kibocsátás csökkentéséről, az energiatakarékosságról, valamint az energia hatékonyabb üzemanyagokra és az ökológiaibb vagy környezetbarátabb energia előállításra való átállást. Sajnos a hajó és a hajódízel és a kerozénre vonatkozó bizottsági szabályok nem mindig felelnek meg ennek, és ez nincsen pontos, nem érthető számomra. A bizottság és a tagállamok nagy többsége 2003-ban a jelenlegi energiaadó irányelve elfogadásában ebben megállapodott, illetve abban megállapodott, hogy egy tilalmat, melyet a kerozinra és a hajó dízelre vetettek ki, megszüntetik a 2012-től a légi közlekedés kibocsátása bekerül a, a CTS-be, az energiakereskedelmi rendszerbe, éppen ezért nagyon fontos, hogy um, végig gondoljuk ezt a tilalmat. Javasló véleményemben felvettem, hogy a tagállamokat szabadítsuk fel a tilalom hatája alól, és maguk dönthessenek arról, hogy adóztatják-e a kerozint, illetve a hajók által fogyasztott dízelt vagy sem. Ez jobban megfelelne a szubszidiaritás elvének, mint a jelenlegi tilalom. Például, ha egy tagállam, egy-két tagállam például kibocsátási a kibocsátásra hivatkozva növelte a repülőjegyek árát, és ez ilyen irányba mutat. Másrészt az egyes tagállamok egyeztethetnék az adószabályaikat, és így elkerülhetnék a verseny problémát. Még egyszer mondom, a Csikágói megállapodás nem tartalmazza a kerozéne adóztatásának tilalmát. Ez csupán azt tiltja, hogy a repülőgépben található kerozint megadóztatják. A Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet pedig szintén a külső költségek belső vétételének módjait keresi a hajóforgalomban. Hogyha hosszú távon ugyanazon versenyfeltételeket akarunk érvényesíteni az egyes közlekedési ágak között, akkor az első lépést meg kell tenni, mely ez irányba vezet. Az általam javasolt lépés nem volna nagy áttörés bár, de jó irányba tett lépésnek tekinthető volna, amely egy fenntarthatóbb közlekedési rendszer irányába tett lépés volna. Nyomatékkal üdvözlöm a bizottság azon javaslatát, hogy a hosszú távú hogy a hajók hosszú távú áramfogyasztását a kikötőkben hogy erre is kiterjessze az adózás, de ez mind a belvízi, mind a tengerhajózásra kell, hogy vonatkozom, ezt a véleményemben még kifogom egészíteni. Nagyon kíváncsian várom a vitát, az eszmecserét, és a holnap 10.30 és 11.30 között az árnyék jelentéstevőkkel találkozunk, ahol folytathatjuk a vitat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Káncsia úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, el kell mondanom, hogy ez az irányelv engem eléggé összezavar, de a jelentéstevőnek melegen meg szeretném köszönni a munkáját. Remélem, hogy az elkövetkezendő napokban véleményt tudunk majd cserélni. Elvileg én is egyetértek a bizottság javaslatával, mivel az eh, irányelvjavaslat a piac kiegyensúlyozását célozta meg. a jelenlegi helyzet a vámok elfogadhatatlan megnövekedéséhez vezethet az autó üzemanyagok szempontjából 2013 és 2018 között ez 4, 400 százalékos értéket élne el. Ugyanakkor a tagállamok a hatás köreit is elveszi 2023 után. Hogyha az üzemanyag ágazatot tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy az a CO2 kibocsátás kevesebb. Ezt részletesebben kell meg, meg, meg kell tekinteni. Azon kívül az is az sem helyes, hogy az ipari célokra használt dízelt megkülönböztetett módon kezeljük. Nagyon fontos tehát a csomag fejlesztése. Bizonyos ellentmondást látunk itt, És hogyha iparpolitikai szempontból megnézzük ezt, akkor azt lehet mondani, hogy a dízel ágazat egy olyan ágazat, amelyben az európai ipar globálisan is eh, igen foly, fontos szerepet játszik. Ezt növekedési és export eh, lehetőségeknek kell tekinteni az új piacok felé. Az a, ez az irányelv eh, degradálná a legkörnyezetbarátabb üzemanyagokat. A, és, és, és megakadályozná azt, hogy a környezetbarátabb üzemanyagok elterjedése megnövekedjen, úgyhogy nagyon sok változtatásra van szükség. Elnök, köszönöm, Dibaka úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr árnyék előadó vagyok, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem az ikonban is, pontosan ezzel az irányával kapcsolatos munka során. Természetesen itt most a közlekedési aspektusokra szeretnék koncentrálni. A bizottságnak igaza van a, abban, hogy um, magasabban kell megadóztatni a szennyezőbb üzemanyagokat, és abban is, hogy európai szinten nagyobb fokú harmonizációt akar elérni. Annak érdekében, hogy a különböző tagállamokban létező sok rendszer ne ütközzön össze. Az is fontos, hogy e, azt is fontos elismerni, hogy az irányelv a felhasználók viselkedését próbálja meg megváltoztatni. Tehát nekünk azt kell megpróbálni biztosítani, hogy az európai gazdaság vezető szerepet tudjon játszani a globális szinten. A bizottság javaslata még mindig igen sok kivételt tartalmaz, hogyha egyenlő esélyeket akarunk mindenkinek biztosítani, akkor nagyon fontos, hogy a kivételeket hosszú távon kiszorítsuk a jogalkotásból hosszú távon mindenképpen. A bioüzemanyagokkal kapcsolatban azt szeretném megemlíteni, hogy a bizottságnak most az a feladata, hogy a bioanyagokat hogy tudná ö, kivenni a, ö, a magas adóztatás alól. Két technológiai szempontból is nagyon fontos lenne ez egyrészt azért, mert egyenlő feltételeket kell biztosítanunk a különböző üzemanyagok számára, másfelől pedig azért, mert hogyha az innovációs politika, politikánkat fejleszteni akarjuk, akkor ezt támogatni kell a technológiai és az adó, adó, adóztatásbeli intézkedésekkel is. Remélem, hogy az elkövetkezendő napokban jó vitát tudunk erről folytatni. Kárma úr? Ernst, wir... Úgy gondolom, hogy mi a bizottság és a tanács komolyan vesszük a célokat, a klímaváltozás elleni célokat a stratoszférában, háromszor, négyszer veszélyesebbek ezek az missziók, mint a Föld felszínén, és minden alkalommal, amikor felszáll egy repülőgép, illetve hát összességében 30 milliárd év, euróval támogatja az adófizető évente a légi közlekedéset, közlekedést, és ez a pénz a vasútra költhető lenne, és akkor nem lenne a stratoszférában ilyen emisszió. Tehát ha csak egyet is megvalósítottunk volna kiváló céljainkból, akkor már rég vasúti, gyors sebességű vasúti hálózatok kötnék össze Európa országait, városait. De nem lépünk tovább, inkább azt mondjuk, hogy 400 százalékos adóemelést hajtunk végre. Az e- európai adófizető 400 százalékkal finanszírozza a rossz irányt. És ha a tengeri vagy a közlekedést általában nézem, ott is ugyanez van, hogy óriási a, az emisszió, sőt magukat és ezeket az anyagokat újra lehetne hasznosítani. Gyakorlatilag a hajók levegő szűrő nélküli hulladék égetőként működnek manapság, és akkor csodálkozunk közben, hogy mi mindent szállítanak hajón. Marokkóba viszik a skandináv szemetet, ott tárolják, aztán tovább szállítják, és ö, Oszlóban, Stockholmban, az éttermekben szolgálják fel halformájában. Tehát, és ezt mi adópénzekből finanszírozzuk. Ez őrültség, őrültek vagyunk, és ha a bizottság legalább ezen a ponton nem mondja azt, hogy itt valamit változtatni kell, akkor nincs értelme a bizottságnak. Ez így nem működhet tovább. Lehet fecsegni a környezetbarát tevékenységről, minden egyes mozdonyt vitatni, vagy minden kilométert, amit vasútvonal építésre költünk, amíg ezeket a milliárdokat kihajítjuk az ablakon, addig nincs értelme ezeknek és ugyanez érvényes egyébként a 12 tonnánál nagyobb kamionokra a, az autópályákon. Lehet itt célokat elérni, 5-10-40, akárhány százalékot. Semmilyen hatást nem fogunk elérni ezekkel az egyetlen működőképes és bizottság által is képviselhető megoldás az lenne, hogy nem finanszírozunk ilyen tevékenységet. Ha ezt a kérdést kikerüljük folyamatosan, akkor tök mindegy, mit csinálunk kerozin ügyben. A kerozin ö, adóztatás ö, nem fogja ezt megoldani, akkor majd másképp kerülik ki. Ö, a magánembereknek nincsen adókedvezménye, ugyanakkor óriás cégeknek megvan. Itt mutatkozhatna meg, hogy a tanács, a bizottság és az Európai Parlament felfogja végre, hogy mi a probléma, és az európai adófizetők pénzét, amit most szubvencióként kifizetünk egy rossz irány képviseletére, azt mire lehetne költeni. Egyszer majd ezt a bizottság óráz fogják dörgölni ezt a hozzáállást, és jogosan. árnyékjelentéstevőként Köszönöm, tevőként el kell, hogy mondjam, hogy nem tetszik nekünk ez az irányelv. Nekem különösen nem. Röviden fogom elmondani, hogy miért, és azokra a szempontokra fogok koncentrálni, amelyeket valóban nem szeretek. A többiekről majd később szólok, és ezeket valószínűleg javítani is lehet. Először is a legtávolabbi régiók adóztatásának megszüntetése jogo, jogtalan. Az energiát különböző kontextusban kell megtekinteni. Szerintem aránytalan ez a javaslat, és sokba kerülne. Az üzemanyagok végső költségének 60%-át jelenteni. Már többször elmondtam, hogy a közúti közlekedéssel kapcsolatos, vagy a tengeri, vagy a vasúti közlekedéssel kapcsolatos intézkedéseket tekintjük, akkor ezek a szabadpiac törvényei alapján mozognak, és a, ha a a harmonizáció az jelen, lehetséges, de csak olyan mértékben, hogy a verseny ne torzuljon, és hogy a belső piac működjön meg kell, hogy én meggyőződésem nekem, hogy ez, ez csak így működhet, mert különben nem lesz meg a megfelelő verseny a piacokon. A legkülső régiókat itt jogtalan előnyben részesítjük a többi országgal szemben. A légiközlekedés üzemanyagának adóztatása jó ötlet, de legalábbis megfelel bizonyos körülményeknek, követelményeknek, viszont mi nem tartjuk a követelményeket megfelelőknek. Elnök úr, ezért azt is elmondanám, hogy jelenleg ez a kérdés a tanácsban is megrekedt. Jelenleg a lengyelek viszik a soros elnökséget, de úgy tudom, hogy az Egyesült Királyság is ellene van ennek a javaslatnak. Végül elmondanám, hogy a, a hatástanulmány, arra alapozódik, hogy az energiaellátókat kompenzálják valahogyan, de és olyan területeken is szeretnének adócsökkentést elérni, amelyek nem tartoznak az Európai Unió kompetenciájához. Ezért ki szeretnénk mondani, hogy a bizottság hatásvizsgálatának metodológiája, módszertana nem volt megfelelő. Köszönöm, Alája Szender asszony. Eh, Szeretnék aláhúzni egy, két dolgot. Először is azt, hogy a, egy, egy olyan területen hallgatjuk meg most a közlekedési bizottságban a véleményünket, amely a klímaváltozás elleni harccal kapcsolatos, és amikor a kibocsátás elleni harcról beszélünk, akkor valóban elképesztő, hogy a, a repülőgépek kibocsátását nem foglalják bele ebbe a javaslatba, holott ezek a legszennyezőbb közlekedési eszközök. Ugyanakkor más üzemanyagoknak előnyöket adnak, pedig azok nem annyira szennyezőek. A logisztikai költségeket tekintve úgy tűnik, hogy ezek magasabbak lesznek, mint a szociális vagy társadalmi költségek. A terhek további emelése különösen a távolsággal kapcsolatos költségek tekintetében az Európa perifériáján helyet foglaló országokat fogja legjobban sújtani. Elnézést kérek, de ezt meg kell említenem nekem is. A hálózatok tekintetében és a bizottság hálózatokkal kapcsolatos bizonyos kijelentéseit tekintve a spanyolok ezt különösen érzékeny dolognak talál, tartják. Fontosnak tartom azt is, hogy a vasúti rendszer felé próbáljuk meg elérni el a változást, de ezzel a javaslattal nem sokat fogunk tudni kezdeni. Ezért nagyon fontos annak biztosítása, hogy a véleményünk ne gyakoroljon romboló hatást a már is nehéz helyzetben levő országokra. Például, ha Spanyolországot vesszük, és a spanyol adókat, elmondhatjuk, hogy a hibrid autók autókkal kapcsolatban kedvezőek az adók, és ez, ez jó példa, hiszen nem lehet, hogy a dízellel működő autókat támogassuk. Ezek, ezennek a vonalaknak a mentén fogok benyújtani módosító indítványokat. Látom, hogy a, a a különböző más ágazatokról is szó lesz majd a jelentésben, például a szabadidős tevékenységre használt járművekről, és úgy érzem, hogy a nemzetközi szinten is vannak már változások a tengerhajózási ágazatban, és ezzel kapcsolatban fontos, hogy a szabadidős járművek és egyéb ágazatok ehhez képest mégiscsak másodlagos jelentőségűek. Tehát támogatom a javaslatot, de nagyon fontosnak tartom azt is, hogy szakbizottságunk elismerje, hogy vannak vannak olyan dolgok a jelentésben, amelyek nem feltétlenül támogatják az ágazatot. Elnök, akkor most megadom a szót a következő felszólalónak a bizottság nevében. Uh, és az energia és klímapolitika támogatásában a jelenlegi energiaügyi termékek adó struktúrája változásra szorul. Köszönöm az általános és pozitív hozzáállást a javaslathoz. Másodszorban szeretnék tisztázni néhány kérdést. Ugye az elektromos műfajra való átállást. Ennek a javaslatnak az, hogy a tengeri és belvízi hajózás segítse. Több képviselő felvetette, hogy ez a javaslat nem foglalkozik a tengeri és légiközlekedés adó vonatkozású problémáival. Javaslatunk a jelenlegi kerettel foglalkozik, és a jelenlegi keret teljes körű mentességet ad ezen körnek. Jelenleg úgy látjuk, hogy az idő nem ért még meg ahhoz, hogy ezeket az üzemanyagokat megadóztassuk, és nem mondhatjuk most az a tagállamoknak, hogy ezt unilaterális módon vállalják. A voltban a múltban már erre kísérlet, az unilaterális tagállami vagy akár az EU szintű ö, bevezetése ezen adóknak nem lenne megfogható környezeti hatása pozitív értelemben, ugyanakkor súlyos károsítaná az európai közlekedési cégek versenyképességét az unión kívül. Tehát ezt nem látjuk lehetségesnek most, és további vizsgálatokat kell végezni, még egyáltalán az ilyen típusú üzemanyagok megadóztatása újra szóba kerülhet. Amint az új adóügyi keret megvan, lehet erről újra beszélni és persze közben figyelembe kell vennünk folyamatosan a nemzetközi környezetet. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nemrég olvastam egy cikket, az IMF és a Világbank is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a Chicagói egyezményről zajlik a vita más fórumokon, a nemzetközi fórumokon is, tehát nem szeretnénk elsietni a lépést, még mielőtt ezek konklúzióra jutnak, nem akarunk semmit sem javasolni. További megjegyzésekre is szeretnék reagálni. Az egyik Hansian úrtól jött, aki ö, úgy érzi, hogy ö, ö, szörnyű méretű adó emelés történhet az autók üzemanyag tartalmában 2013 és 18 között. A tagállamokat ugyanakkor ezzel egy időben arra szeretnénk rávenni, hogy ugyanolyan adóarányt alkalmazzanak mindenféle üzemanyaggal kapcsolatban. A jelenlegi időpont és 2013 között kell most az adórendszereiket valamelyest harmonizálniuk ilyen tekintetben. Nem tudok bizonyos felvetésekre reagálni. Ketten az úgynevezett periferikus régiók és tagállamok súlyosabb helyzetét emelték ki. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a tagállamoknak még mindig nagy a lehetősége, rugalmassága, játéktere, hogy az adó ö, eszközeikkel mit tesznek, és ezeket a különbségeket ilyen eszközökkel is kiegyenlítsék. Köszönöm, elnök úr. Vősz úr, kíván-e valamit ehhez még hozzáfűzni? Visz azt, pardon. Köszönöm. Először is köszönöm az árnyék jelentéstevőnek és a bizottságnak, hogy megszólalt, elmondta a véleményét. Úgy gondolom, hogy a parlament valamennyi szakbizottsága elkötelezett az Európai Unió klíma céljai mellett, valamennyünknek ezen dolgozni kéne, és olyan jogalkotás kell ö, javasolnunk, amelyek által, amely által elérhetőek ezek a célok. Elfogadhatatlan szerintem, hogy a légiközlekedés évente 30 milliárd euró adókedvezményt kapjon, és Hamburgban a TUI cég, utazásszervező óriás hajókkal behajtson a városba, és ott nyersolajat égessen. A mai környezetvédelmi normák közepette ez abszurdum, mert gyakorlatilag így egy szemét égetővel azonos kibocsátást generálott a város közepén, és a kollégának igaza van a, ilyen tekintetben, hogy a hajóknak ezt be kéne tiltani. Ezek a nagy ö, utasszállító hajók ö, a környezetet, de a rajta utazó utasok egészségét is veszélyeztetik, és hát a városok itt, ahol kikötnek, függően persze a szél irányától, de nagyon sok olyan kikötő van, ahol egyértelműen kimutatható, hogy a város légszennyezését nagy részt a környéken kikötő hajók okozzák, amelyekre semmiféle környezeti előírás nem vonatkozik. És én is támogatom a vasútra való áthelyezését a hangsúlynak, de akkor ehhez megfelelő adóeszközök alkalmazását is el kéne dönteni, mert senki nem fogja magától meglépni ezt a lépést, hogyha az adó ezt nem segíti. Persze adó szabályozással nem lehet mindent megoldani, az is igaz. Európában valamit már sikerült elérni, bizonyos új rendszerek beindultak, például az kereskedelem, amit mondjuk a pártom éppen nem tart teljes körű sikernek, de mégis valami történt, világszerte most már van kereskedelem, és ez jobb, mint hogyha nem lenne. <clears throat> Miközben persze nagyon sok módon ki lehet ezt kerülni, vagy vissza lehet vele élni. Szeretném, hogyha európai szinten legalább olyan szabályok születnének, amelyek egyértelműen a klímát, a környezetet védik az kereskedelem kapcsán. Tovább kéne gondolni a bizottsági javaslatot szerintem, és a tanbizottság Bizottság véleményét nagyon kérem, hogy majd vegyék figyelembe. Egyelőre köszönöm, amit itt az első körben elmondtak. Köszönjük szépen. Egy világszerte működő emissziókereskedelmi rendszer üdvözlése azt hiszem még korai, még lesz egy pár buktató, amíg ide eljutunk. Ö- a módosítók benyújtási határideje október 21-e 12 óra, a bizottsági szavazás november 22-én lesz, és az Ekon bizottsági szavazás pedig január 24-én. Köszönöm. Van-e bárkinek bármilyen egyéb mondandója? Ha nincs, akkor már csak azt kell közölnem, hogy november 10-én csütörtökön 9-kor találkozunk megint, illetve november 21-én ugyancsak csütörtökön, de akkor délután 3-kor ezzel az ülés berekeztem. Köszönöm mindenkinek, ideértve a tolmácsokat is a munkát.